and Lamberts, would you like to possibly, please, very nicely, please? Lambert, Take a seat. Sorry to... break. Kérem, mindenki üljön le. Elnézést kérek, hogy itt felrobbantom magukat, és uh, miközben itt beszélgetnek. Hát tegnap később fejeztük be, és mire az egészet lezártuk, az egész munkánkat, addigra már fél órás késésbe voltunk és nem kaptunk választ sem még egy kérésünkre, tehát most én mostantól úgy döntöttem, hogy megpróbálok mindent időben elkezdeni, hogy szigorúan dolgozzunk, figyelmeztetek mindenkit, időben kezdjük el az ülést, hogy elkerüljük ezeket a késéseket és csúszásokat. Ez egyébként az én természetem és kultúrámmal ellentétes, de ettől függetlenül öm, meg fogom próbálni. Tehát Jens Nilssonnak a témája következik a Föld megfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése, de először a bizottság fog beszámolni a hatásvizsgálatról. Nem tudom, hogy ki adja ezt elő. Kérdezem a bizottságot Ágosztó González Fernández. Ön fogja bemutatni a hatásvizsgálatot? Örülök, hogy találkoztunk, parancsoljon. Jó reggelt! Valóban Águsztó Gonzáleznek hívnak, ahogy mondja elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy hát egy, egyrészt tudom, hogy nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, úgyhogy a hatástanulmány fő üzenetére szeretnék összpontosítani. Szerintem fontos kiemelni, hogy ezek a szolgáltatások, a várostervezéshez, a mezőgazdasághoz, a természetes erőforrások kezeléséhez, katasztrófa védelmi, biztonsági tevékenységekhez elengedhetetlenek ezek a műholdas adatok. Maga a szektor az még egyelőre kicsi, kevés társaság dolgozik, tevékenykedik ebben a szektorban, körülbelül 300 a számuk, de azok a cégek, amelyeket ez közvetlenül érint, még kevesebben vannak, kb. 100 cégről van szó, amely ilyen földmegfigyelési adatokat felhasznál, térképeket készítenek, egyéb kartográfiai szolgáltatásokat nyújtanak. És ez a 300 cég, amit említettem, kb. 5000 főt alkalmaz. A társaságok 90% a kis és középvállalkozás. 67%-uk mikrovállalkozás. Ez azt jelenti, hogy 10 főt foglalkoztatnak, vagy 10-nél kevesebbet. Ez nagyon fontos szerintem, ez az információ, ugyanis az, hogy mit tehetünk ezekkel a cégekkel, és milyen információt kaphatunk tőlük, ugye ez befolyásolja a dolgozók száma, a cégek mérete. A szektor kb. 700 millió eurónyi bevételt generál, és tudjuk, hogy az adatok eladása az körülbelül 7% évente, ami nagyon jó, de mm, nem annyira jók ezek a fejlemények, mint az USA-ban, ahol a növekedés iráta több a, a 7%-nál, sokkal ott 90%. A bevételek nagy része tulajdonképpen a nagy felbontású műholdas adatok feldolgozásán alapul. Nem tudom, hogy a az ágazatban aktív cégek hogy osztják ezt fel egymás között? Lehet, hogy csak egy tucat cég tesz szert a, a jövedelem legnagyobb részére, és a többiek ebből kimaradnak ezt nem tudjuk pontosan. A lényeg az az, hogy a nagy felbontású műholdas adatokat viszont a kormányok tartják az ellenőrzésük alatt. Tehát bárhol, ahol van ilyen műholdas rendszer, amely nagy felbontású adatok előállítására képes, akkor itt ott vannak a kormányok, és nyilván biztonsági okokból ellenőrzésük alatt akarják tartani ezt az egészet. Eh, hiszen nagy felbontásban mindent lehet látni, és a kormányok amiatt aggódnak, hogy hát vannak ott olyan dolgok is, amit nem kellene látni senkinek. Az Európai Unión belül és kívül is eh, előáll ez a helyzet. És hát a hatás tanulmányban mi megpróbáltuk megvizsgálni, hogy milyen jellemzői vannak azoknak a rendszereknek, amelyek ma működnek az Európai Unión belül. Három tagállam, talán egy negyedik volt a háromféle lehetőség van, talán egy negyedik, milyen ellenőrzési intézkedések vannak, milyen adatokat dolgoznak fel, és így tovább. A külső konzultáns partner azt mondta nekünk, hogy igazából pontos meghatározása annak, hogy a nagy felbontású definíció mit is jelent, nincs a cégek is ezzel néznek szembe, tehát nem, nem tudják, hogy pontosan mit jelent a nagy felbontású műholdas adat, tehát ezért nem lehetnek biztosak abban, hogy amikor ilyen adatokat vásárolni akarnak, akkor ellenőrzés alá kerülnek-e vagy sem mivel nincs pontos definíció. Az is kiderült, hogy a meglévő rendszerek átláthatósága teljesen eltérő. Vannak ugyan ellenőrzések, de a vállalkozások ezen a téren nem feltétlenül tudják, hogy mikortól kezdődnek az ellenőrzések, kezdődnek, és hogy mi határozza meg azt, hogyha valaki nagy felbontású műholdas adatokat akar vásárolni, akkor vajon biztonsági szempontból érzékenyek minősül ez, vagy sem. Tehát, hogy a kritériumok, amiket használnak a kormányok, azok ugye nem nyilvánosak. Tehát ezért a cégek egy kicsit a sötétben tapogatóznak az is kiderült, hogy amikor valaki ilyen típusú adatokhoz kíván hozzáférni, akkor hogyha nem ellenőrizték, akkor nincsen semmifajta garancia arra, hogy egy másik tagállamban nem fogják ellenőrizni. Tehát tegyük föl, hogy egy kisvállalkozás egy adatszolgáltatótól megvásárolja az adatokat egy, az EU egy tagállamában, ott átmegy az ellenőrzéseken, Viszont ma semmi nem akadályoz meg egy másik tagállamot abban, hogy ugyanezt az egyszer már ellenőrzött céget máshol ellenőrizze. Ez azért van, mert nincsenek közös feltételek, és a nagy műholdas adatok nem áramlanak szabadon az EU-n belül. Tehát ma, hogyha valaki nem, még csak nem vásárol nagy adatokat sem, csak a kisebb felbontású adatokat, akkor is ugyanez a helyzet. Tehát én azt mondanám, hogy még a kisebb felbontású adatok is időnként biztonsági szempontból kényesnek minősülhetnek, akkor sem lehet biztos valaki abban, hogy nem fogják ellenőrizni, és hogy ezeket az adatokat köröztetheti az EU-ban. Volt még egy dolog, ami kiderült az elemzésből, ez az, hogy mivel a nemzeti rendszerek, amelyek most léteznek, ugye nyilván a nemzeti sajátosságokra vannak szabva, ezek eltérnek egymástól, és más az adott cégekkel való bánásmód. Egy külső konzultáns azt mondta nekünk, hogy a, az ágazatban dolgozó cégek 60%-a három tagállamra koncentrálódik, és nagy felbontású műholdas adatokkal dolgozik, és itt ellenőrzési rendszer működik ezekben a tagállamokban, amely az adatokhoz való hozzáférést ellenőrzi a nagy felbontású műholdas adatok mennyisége, amely korlátozott, vagy amely ellenőrzés alá esik a biztonsági szempontok miatt, elég kicsi. Csak egy százalék, legalábbis ezt az adatot kaptuk a konzultánstól. Tehát az az adat, amelyet biztonsági okokból a felhasználást, ahol a biztonsági okokból a felhasználást korlátozzák, az az adatoknak csak az egy százalék, az nagyon-nagyon pici arány. Tehát tulajdonképpen összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az adatokat másképp kezelik az egyes tagállamokban, de a szigorú korlátozás az soha nem okoz problémát, mert csak az adatok 1%-ára vonatkozik, az nem sokat számít. Úgyhogy megpróbáltuk kideríteni, hogy a gyakorlatban is így van-e ez, és konzultációt folytattunk le. Hát nyilván a bizottságnak megvannak a kapcsolatai az ágazattal, de online felmérést is elvégeztünk azon cégek között, amelyekről tudtuk, vagy amelyekről úgy gondoltuk, hogy valószínűleg nagy felbontású műholdas adatokkal foglalkozik. Az online felmérés 47 cég töltötte ki, akik az Európai Szövetség tagjai, a 47 cégből, bocsánat, 20 válaszolt. Ahogy mondtam, 120 cég tevékenykedik ezen a területen. Azt hiszem, hogy ebből, ha ennyien kitöltötték a kérdőívet, az elég reprezentatív és a várakozásainkkal szemben az derült ki, hogy a cégek legnagyobb része nehézségekkel küzd, hogyha nagy felbontású műholdas adatokat kíván, adatokhoz kíván hozzáférni. 15-en azt mondták, vagy hát 80 azt mondták, hogy nehézségeink vannak, de nem tudjuk ezeket beazonosítani, hogy miért, vagy honnan jönnek. Négy vállalat azt mondta, hogy biztonsági okok miatt néznek szembe nehézségekkel, biztonsági szempontok miatt, és a többiek pedig egyéb okokat jelöltek meg. A bizottság számára úgy tűnik mindebből, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az abszolút számadatok ugyan kicsik, nagyon világosan látható, hogy a társaságok egy adott százaléka nehézségekbe ütközik az adatokhoz való hozzáférésnél. Arról is megkérdeztük az érintett cégek véleményét, hogy van-e valami fajta közös meghatározása a nagy felbontású műholdas adatoknak, illetve hogy átlátható-e az a rendszer, amelyet alkalmaznak, tehát ők tisztában vannak-e azzal, hogy milyen feltételek alapján dől el, hogy egy adat az biztonsági szempontból kényesnek minősül-e vagy sem. Tehát föltettünk néhány kérdést a cégeknek, és a, az elsőpről többség támogatta azt, hogy legyen ilyen definíció. 20-ból 12 cég azt mondta, hogy jó lenne egy közös definíció, egy egységes definíció a nagy felbontású műholdas adatokra és 20-ból 14 pedig azt mondta, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezek a feltételek is egységesek lennének, amelyek alapján ők tudhatják, hogy biztonságtechnikai szempontból mikor kényesek ezek az adatok, és mikor nem, tehát mikor ellenőrzik őket, és mikor nem. Mindezen válaszok fényében a bizottság a hatástanulmányban azt javasolta, hogy egy olyan megközelítés dolgozzanak ki, amely küszöbértékeket határoz meg, tehát hogy legyen egy definíció, amely pontosan meghatározza, hogy mi minősül nagy felbontású műholdas adatnak. Emellett tettünk még egy másik javaslatot is, ne csak azt határozzuk meg ugye pontosan, hogy mi minősül nagy felbontású műholdas adatnak, hanem azt is, hogy mi nem. Ugyanis ebből az is következik, hogy ez a meghatározás az alacsony felbontású, közepes felbontású műholdas adatok ugye kikerülnének a biztonsági szempontok miatt ellenőrzött adatok köréből, és ez a vállalkozások számára nagyon fontos. Ennek a úgymond visszafogottabb megközelítésnek van még egy másik eleme, amit a bizottság javasol, az pedig a hasonló ellenőrzési eljárások. Nem azt mondjuk, hogy pontosan ugyanolyan ellenőrzés bonyolódjon mindenütt, de a vállalkozások tudják azt, hogy, vagy fel tudják becsülni, hogy mennyi ideig tart az ellenőrzés, hogyha nagy felbontású műholdas adatot kívánnak vásárolni, ez hogyan bonyolódik, és így tovább. Tehát legalább hasonló legyen az eljárás, hasonlóak legyenek a feltételek. Végül pedig ében, hogy biztosítsuk, hogy a nem nagy felbontású adatok szabadon áramolhassanak az EU-ban, és hogy ne legyenek felesleges ellenőrzések, vagy ha már egyszer volt ellenőrzés, akkor az ne ismétlődhessen, és az adatok tovább áramolhassanak az EU-ban. Mi ezt kívánja a bizottság biztosítani. Ami a hatásokat illeti, tehát kielemeztük a problémát, javasoltunk lehetőségeket a megoldásra, és a lehetséges hatásokat is elemeztük. Hát a gazdasági hatásnak a számszerűsítése nagyon nehéznek bizonyult, és ahogy mondtam az elején, ennek az volt az oga, hogy egész icipici cégek dolgoznak ebben a szektorban. Közvetlenül felvettük velük a kapcsolatot, és megkérdeztük tőlük, hogy tudják-e számszerűsíteni egy változásnak a hatását. De hát azt mondták a cégek, hogy nem rendelkeznek elég erőforrással ahhoz, hogy ki tudják ezt számítani, úgyhogy mi a saját erőforrásainkat és a szakértőt használtuk, de hát nem tudtunk mi sem sikerre jutni, nem tudtuk szemszerűsíteni tehát a változás eredményét. Viszont az általunk véghez vitt elemzésből az világosan kiderül, hogy azok a problémák, amelyeket beazonosítottunk, továbbra is megmaradnak. Az is elég világosan kiderült a konzultáns munkájából, hogyha változatlanul hagyjuk a helyzetet, akkor valószínűleg több, ugye több magas, több nagy felbontású műholdas rendszert fognak úgyis kifejleszteni és használni, akkor egyre több tagállam majd a saját külön rendszerét fogja létrehozni, a megközelítések még jobban el fognak térni egymástól, tehát tulajdonképpen a most meglévő problémák csak súlyosbodni fognak, és az azt jelenti a kis és középvállalkozásoknak, hogy a lehetséges ügyfeleiket elveszítik, hiszen ők nem tudják garantálni a nagy felbontású adatok esetében azt, hogy a terméket időben leszállítják. Tehát egész egyszerűen az ügyfelüknek nem tudják azt mondani, hogy én tudok előre tervezni, és meg tudom mondani, hogy ön ezeket az adatokat megkapja akkor, amikor szüksége van rá. Tehát az volt a következtetés, a végkövetkeztetésünk, hogy tulajdonképpen ez nem sok dolog, ez csak egy pár lépés, egy közös definíció és néhány harmonizált eljárás jogi lépés, illetve az adatok szabad áramlásához való jog meghatározása jogszabályban, tehát ezzel a pár apró lépéssel hatalmas eredményt lehetne elérni, nagyon komolyan lehetne javítani a helyzetet a gyakorlatban. Elnök asszony zárásként szeretném a figyelmét felhívni még valamire ha ezt megteszi az Európai Unió, amit mi javasoltunk, akkor semmi más nem tesz a, az EU, mint azt, amit az USA már évtizedekkel ezelőtt megtett. Ugye ne felejtsük el, hogy az USA a földmegfigyelési piacon vezető szerepet játszik, és már régóta van jogszabálya a nagy felbontású műholdas adatokra vonatkozóan, már 99, 1998 óta. Ez folyamatosan változott egyébként ez a szabályozás, de ez az ország is hasonlóképpen működik, hasonló szabályozással, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, amikor az adatok hozzáféréséről van szó. Hát természetes, hogy az USA-ban ugye a kormány elég agresszív politikát folytat, de ez nyilván érthető. Azt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, hogy az USA-ban nincs külön, nincsenek különböző szabályozói keretek, mindenütt ugyanazok a szabályok érvényesek a társaságok számára. Ennyit kívántam elmondani, elnök asszony. Jens Nielsen. Köszönöm szépen, Jens Nielsen következik, mint jelentéstevő. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a bizottság beszámolóját is. Tudjuk, hogy az űrrepülés, illetve űripari politika és a földi megfigyelési műholdak alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy koherencia teremtődjön Európában. Ezért olyan fontos, hogy egy szabályozási keret jöjjön létre Európában ezzel kapcsolatosan. Érdekes, hogy az Európai Bizottság egy piacot akar szabályozni ezen ágazaton belül. Számunkra egyetlen egy járható út van, el kell kerülnünk azt, hogy különböző a különböző nemzeti szabályok, szabályozások megnehezítsék a vállalkozások dolgát. Konkrét problémákat kell megoldanunk, És ahogyan elhangzott, valójában csak három olyan tagállam van, ahol létezik már szabályozás. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság összeállítana egy listát erről. Érdekelne bennünket az, hogy hogyan lehetne konkrét megoldásokat találni. Ehhez pedig szükséges egy ilyen lista. Tudjuk, hogy a tanácsban nehéz a helyzet, és azt várjuk a bizottságtól egyenlőre, hogy további elemzéseket készítsen, Ezekről az elemzésekről, amikor azok elkészülnek, bennünket is tájékoztatnia kell a bizottságnak. Én nagyon nyitott vagyok, nagyon szívesen meghallgatom a bizottság beszámolóit a hatásvizsgálatokról, és természetesen érdekel az is, hogy a kollégák mit mondanak a témával kapcsolatosan. Egy kérdés talán kiemelkedően számot tarthat érdeklődésünkre. A konzultációk során megmutatkozott, hogy nem közvetlenül konzultálnak a vállalkozásokkal, Sok olyan vállalkozás van, amely szívesen adna számot eddigi tapasztalatairól, de ezt nem tudja megtenni. Az eljárás miatt. Ezek a vállalkozások tapasztalatokat szereztek azzal kapcsolatosan, hogy a Föld megfigyelési műholdak által begyűjtött adatok alkalmazása hogyan történik, és az adatok alkalmazása egy nagyon fontos szempont itt. Az adatok felhasználása. A 12 európai vállalkozásból 7 adott választ a bizottság kérdéseire, úgyhogy szerintem legyünk óvatosak ezzel kapcsolatosan. Amikor azt mondja a bizottság, hogy a túlnyomó többség válaszolt, az nagyon meggyőzően hangzik, de azért legyünk körültekintőek. És várom a további együttműködést természetesen a bizottsággal és a szakbizottságbeli kollégákkal is. Van Roy, képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anyanyelvemen hollandul szólalok fel. Nagyon jó gyakorlati szemszögből megközelítve is azt hallani, hogy a különböző ágazatok megpróbálják megtalálni a helyüket a létező szabályozási kereten belül. Itt az IMCO szakbizottságon belül azt kell látnunk világosan, hogy ha egyáltalán szeretnénk tenni valamit ezen a téren, akkor azt most kell megtennünk, hiszen fontos, hogy mielőbb megkönnyítsük a vállalkozások dolgát. Lehetővé kell tenni a számukra, hogy növekedjenek, terjeszkedjenek. Ha Amerikával hasonlítjuk össze az európai piacot, egy fragmentáltságot látunk a hazai piacon, amely lehet, ellehetetleníti. Ezeket a vállalkozásokat nem teszi lehetővé a számukra, hogy terjeszkedjenek. Több ezer kisvállalkozás van, amely megpróbál az új kommunikációs médiumok korában előbbre jutni. Elhangzott, hogy több ismeretre van szükség, igen, de szerintem még ennél is fontosabb, hogy cselekedjünk. Európa a maga normáival, standardjaival egykoron élen járt, most pedig azt láthatjuk, hogy visszaestünk a többi globális szereplő mögött. Szerintem ez egy fontos téma, és itt mi vagyunk mindenek előtt az életékesek, a szakbizottság elnök asszonyára nézek. Tudom, hogy ez összefügg a kompetenciák kérdésével, ugye az étre említendő itt, az ipari szakbizottság, de szerintem meg kellene vizsgálnunk azt, hogy hol csúsztak be hibák, nyomon kell követnünk a helyzet alakulását, és hát a jelentéstevő is nagyon jól elmondta, az Egyesült Államok persze sokkal nagyobbak, de hát minden egyes dosszi esetében ugyanazokat a dolgokat állapítjuk meg. Szerintem a tanulmány segítségével mondhatjuk azt, hogy az IMKO szakbizottság az illetékes ebben a kérdésben. Kezdjük az apró lépésekkel, és utána haladjunk a nagyobb célkitűzések felé. Szerintem ez lenne a megfelelő stratégia itt. Köszönöm szépen a tanulmányt a bizottságnak, de szerintem nekünk parlamentként el kell végeznünk a dolgunkat, mégpedig mielőbb. Köszönöm. Julia Reda. Én csak egyelőre csak hallgatni szeretném, amit a kollégák mondanak. Köszönöm. Antones is not here. nincs itt. Gebhardt asszony. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon-nagyon érdekes ez a téma, és fontos is. A digitális belső piac témakörébe illik ez bele, amely rendkívül fontos. Azt hiszem, Jens is erre gondolt, amikor azt mondta, hogy mielőbb előrelépésre van itt szükség. De ahhoz, hogy észszerű megoldásokat találjunk és előre lépés történjen. Ehhez az szükséges, hogy tudjuk azt, hogy mit teszünk. Több kérdésem van az Európai Bizottság irányába. Szeretnék többet megtudni arról, hogy a javaslat miért olyan formát öltött, amilyet. Egyrészt önök a bevezetőben elmondták, illetve a szöveg elején szerepel, hogy fontos, hogy európai szabályozás szülesen. Hogy azonban megvizsgáljuk a javaslatot, a jogalkotási javaslatot, akkor azt látjuk, hogy 28 szabályozás összegzése történt itt meg, és nem egy európai szabályozás. Szerintem egyfajta európai szintű megközelítése lenne szükség. Vagy ennyire lehetetlen lenne? egy ilyen megközelítést alkalmazni, a 28 tagállami megközelítés helyett. És hogyha meghallgatom, hogy Ötinger biztos úr mit mond újra és újra, ő felelős ugye a belső piacért, a digitális belső piacért, ő mindig azt mondja, hogy európai megoldásokra van szükség, ez egy hatalmas piac, és itt nem lehet nemzeti szemlélettel megoldásokat találni. Hogyha ez valóban így van, akkor miért így közelíti meg az Európai Bizottság mégis a problémát, és nem európai szemszögből szemléli? Második kérdésem, nem lehet, hogy egy kicsit már elavult a dolog, hiszen itt műholdas adatokról van szó, miközben a technológiák fejlődése olyannyira előre haladott, hogy egész más területekből területekről kapunk adatokat, amelyek nem olyan messziek, mint a műholdak. Gondolok itt például a videófelvételeket készítő drónokra, pilóta nélküli repülőkre, ami az adatvédelmet illeti, valamint a, az emberek magánszférájának védelmét, ez sokkal számottevőbb probléma, mint a műholdas adatok, nem? lehet, hogy teljesen utána kullogunk, megint csak, mögötte kullogunk a technológiai fejlődésnek. A kérdésem tehát az, hogy az Európai Bizottság szeretne ezen a téren tenni valamit, szeretne foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, szerintem ez még fontosabb lenne, mint a műholdas adatok témája. Fontos, hogy a digitális piaccal foglalkozva ne a tegnapi, a tegnap technológiáival foglalkozzunk, hanem a jövő technológiáival. Nekem az a benyomásom, hogy nem ez történik. Valaki más kéri a szót? Én vagyok az ECR jelentéstevő, árnyék jelentéstevő ebben a témában. Visszatérnék ahol, arra, amit Lamberts kolléga mondott. Igen, továbbra is vizsgáljuk, hogy az ITRE szakbizottság az illetékese, avagy mi. Az elnökök értekezlete foglalkozik most ezzel a kérdéssel. Eredetileg mi kaptuk meg a témát, egy másik dossziét kapott meg az ITRE mindeközben, és a kettő dosszié között átfedések vannak. Pár dolgot elmondanék a magam részéről is. Ez egy nagyon erősen koncentrált iparág, ami nem meglepő, hiszen egy műhold pályára állításának költségei több milliárdos tételt tesznek ki, csak három ország rendelkezik műholdakkal egyelőre, más országok is fontolgatják. A műholdas ágazat az egyik leggyorsabban növekvő gazdasági ág. Ez világos, és szerintem kívánatos az, hogy minél gyorsabban tovább növekedjen ez az ágazat. Engem az érdekelné, hogy a műholdak üzemeltetői hogyan gondolkodnak mindenről. Az adatok felhasználóiról hallottunk már, a kereskedelmi szolgáltatókról, de érdekelne, hogy a műholdak üzemeltető és gyártói hogyan gondolkodnak erről. Fontos nyilvánvalóan, hogy egy közös európai megközelítés érvényesüljön az adatok megosztásában, terjesztésében, de azt is tudom, hogy sok ágazatban egyre érzékenyebb kérdésé válik az adatok kezelése. Az Egyesült Államoknak van egy szabályozás kerette, amely különbséget tesz a biztonság szempontjából érzékeny adatok és nem érzékeny adatok között, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk is ugyanilyen megközelítést kell szükségszerűen alkalmaznunk. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan viták várnak ránk nyilvánvalóan. Értem azt, hogy egyes tagállamok a biztonsági kérdések kapcsán aggályokat vetettek fel, más dossziék kapcsán is felmerülnek hasonló kérdések, úgyhogy Papíron nagyon egyszerűnek néz ki ez a kérdés, de azért mögötte nagyon mélyreható kérdések rejlenek. Tehát az egyik kérdésem ugye az, ahogyan elmondtam, hogy a műholdakat üzemeltető vállalkozásoknak mi a véleménye, és másodszorban pedig azt szeretném tudni, hogy a Galileo és Kopernikus rendszereket miért vettük ki ebből a dossziéból. Nekem ez nem tűnik logikusnak. Nem tűnik logikusnak, hogy rájuk más szabályok vonatkozzanak, hiszen az adatok és az adatkezelési kérdések nagyon hasonlóak. The commission might answer some. Esetleg a bizottság szeretne válaszolni? Um, you're quite right. Uh... Köszönöm. Valóban önnek igaza van Három tagállamnak van kapacitása, ilyen kapacitása, és kettő gondolkozik ennek megszerzésén. Valóban, ami a konzultációt illeti, nyilván rövidre kellett fognom. A válaszadóknak a többségét neveztem meg, Nyilván ez az egészhez képest adott esetben nem hatalmas többség, de egyébként éppen most egy másik felmérést is indítottunk, miután megszületett a tervezet. Most zárul. 22 választ kaptunk, nem nevezhető hatalmasnak az érdeklődés vagy a reakció. Az ér, a ami érdekes, az az, hogy a válaszok ugyanabba az irányba mutatnak. Mégpedig új válaszok, tehát nem ugyanazok a cégek válaszoltak. Amikor a hatás vizsgálatot csináltuk, akkor is a vállalatok között, amelyeket felkerestünk, voltak műhold üzemeltetők is, tehát különböző jellegű cégek válaszoltak, és nagyjából hasonló módon válaszoltak, ami, ami hasznos. A bizottság lépése nyilván korlátozott, lehetett volna máshogy csinálni. Mi úgy gondoltuk, hogy az arányos lépés az az, hogy az adatokhoz való hozzáférés problémáit kezeljük. Ez egy európai megfontolt megközelítés, amely egyébként tisztelettel viseltetik a szubszidiaritás iránt, illetve a tagállamok iránt. Definiáltuk a nagyfelbontást, és elfogadtuk azt, hogy biztonsági okokból az adatforgalmat korlátozni lehet, konkrét kritériumokat ebben az értelemben nem határoztunk meg, hanem mindössze azt szeretnénk, hogy hasonló megközelítés legyen, amely lehetővé teszi a hozzáférést a vállalkozások számára. Nem gondolom éppen ezért, hogy 20 féle különböző szabályrendszer lesz. Van más módja is ennek a, a, a műholdakat nem lehet a múlt technológiájának nevezni. A drónok a drónok repülését nem szabályoztuk. Természetesen egy drón berepülhet egy olyan terület felé, amely korlátozott, mint légtér, miközben a műholdak gyakorlatilag korlá, ilyen korlátozás nélkül láthatják be az egész földet. Ez a különbség a műholdak és a drónok között. A drónoknak a berepülését bizonyos területek fölé ugyanis meg lehet akadályozni, és ahogy mondtam, nem gondoljuk, hogy a műhold az egy elavult technológia a drónhoz képest. Végezetül, elnök asszony, ön rákérdezett arra, hogy a Kopernikuszt miért zártuk ki a, ez az irányelv egy tagállamokat megcélzó irányelv, e, miközben a Kopernikus egy rendelettel van szabályozva, e, és a bizottság egy e, delegált aktus alapján kezeli ott, vagy szabályozza az adatkezelést, A megközelítés tehát a Kopernikus esetében az, hogy amikor nagy feldolgozású adatokról van ott szó, ott egy delegált aktus az, ami szabályozza, megint csak eh, tehát a Kopernikusra vonatkozóan, ugyanakkor a megközelítése az hasonló, mint ennek. Thank you. I would love to know what the differences are. Én szeretném tudni, hogy mik a különbségek, tehát mi a különbség a tagállamok által gyűjtött adatok, illetve az Európai Unió által gyűjtött adatok között. Jens. Brit? English translation. Az angol fordítással volt probléma, Jens, nem tudom, Én Dánt, Dánt hallok most éppen. okay, thank you. Jens, would you like to come back in? Det är tur att jag förstår lite danska, så, att, eh, så att det gjorde inte så mycket. Eh, men... Köszönöm szépen. Én értek egy kicsit dánul, úgyhogy nekem ez nem okozott a problémát. Köszönöm szépen az eszmecserét, és nagyon örülök annak, hogy több kolléga támogat engem. Nagyon széttagolt a piac, és most itt a lehetőség, hogy egy közös, európai, egységes szabályozási keretet teremtsünk. De persze még mindig vannak megoldásra váló problémák. De ahogyan mondtam, visszatérünk majd még a problémára, az árnyék jelentéstevőkkel pedig tovább folytatjuk az együttműködést a témában. Köszönöm. Na majd meglátjuk, hogy az elnökök értekezlete hova allokálja ezt a jelentést. Kit, kit nevez meg, melyik bizottságot nevezi meg illetékesnek. Nos, szavazás 9.45-kor lesz. Köszönöm azoknak, akik már itt vannak. Tegnap délután 10 perc késéssel kezdtünk, és mire elértünk a napirend végére, valójában fél óra lett belőle. Most pedig azt mondtam a nap elején, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy tartsam magam a napirendhez. Tehát egy percet még várunk a többi képviselőt. Um, tehát azok a képviselők, akik nem érkeztek még meg, kapnak még egy kis időt, mert valójában a raportőr szeretne beszélni, illetve még talán az olasz elnökség is 5 perc. Tehát. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já asi nemám na srdci nic jiného než poděkování Nos, igazándiból nem sok eh, mondani valóm van, azon kívül, hogy megköszönöm mindenkinek, aki, aki részt vette eh, ebben a jelentésben. Eh, nem volt könnyű ezt a jelentést elkészíteni. Három évvel ezelőtt kezdtünk. Mint tudják, saját kezdeményezésű jelentés Imco Tran, nagyon intenzíven együtt működtünk. Ez most véget ér ezzel a szavazással. Megköszönöm mindenkinek a hatékony együttműködést. Szeretném megköszönni az olasz elnökségnek is a támogatást. prioritásai közé emelte ezt a jelentést minden oldalról. Jó volt az együttműködés. Ez a jelentés hozzájárul a közutak biztonságához, és bizonyítani tudjuk, hogy közel vagyunk az európai polgárokhoz. Remélem a plenárisan is támogatni fogjuk ezt a jelentést néhány hónap múlva. Um, Mrs. Vanessa Polillo from the... Vanessa Polillo, olasz elnökség következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselők, először is szeretném megköszönni az előadónak a, és az árnyék előadónak a munkáját. Nagyon örülünk ugyanis, hogy sikerült megállapodásra jutni, és ez azt mutatja, hogy mindenki kompromisszumkész volt. A titkárságot és az IMCO szakbizottság titkárságát is meg kell említsem, nekik külön köszönetet mondok az elvégzett munkáért, hogy segítség, segítették ennek a megalapodásnak a megkötését. Az Európai Bizottságot sem hagyhatom ki a körből, mert ők is időnként nagyon-nagyon nehéz pontokon segítették a feleket a megállapodásban. Nagyon fontos ez a téma az európai állampolgárok számára, és a halálesetek, illetve sérülések számát az autóbalesetekben nagyban segítheti majd, ennek a csökkentését nagyban segítheti majd ez a rendszer. Az 112-es szám hívása azt is lehetővé teszi, hogy végre most már egy számot lehet hívni, kevesebb a költség, gyorsabban odaérnek az elsősegély szolgálatok a baleset helyszínére, és tulajdonképpen az SOS struktúrát is javítjuk az autóutakon. Ezzel a rendelettel a parlament most már az olasz elnökséggel együttműködve egy mérföldkövet fogadott el. Felgyorsítjuk az eljárásokat a tanácsban, hogy minél előbb megtörténhessen az elfogadás. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy bejelenthetjük, hogy a politikai megállapodást azt meg tudjuk kötni december 17-én a tanácsban, és így aztán februárban már a közös álláspontot is el tudjuk fogadni, és lehetőséget adunk a parlamentnek ezzel, hogy a plenáris ülésen már 2015 márciusában megvitathassa a kérdést és szavazhasson is és aztán bekövetkezhessen ennek a fontos rendeletnek a közzét, hivatalos közzététele. Tehát mindenkinek nagyon szépen köszönöm az elvégzett munkát, nagyon örülök a gyümölcsöző végeredménynek, mert ez mindenki számára nagyon fontos. Köszönöm. Um, just so it's one single vote, unless anybody else... Egyetlen egy szavazásról van itt szó. Nem tudom, kérem még valaki szót, de szerintem haladjunk tovább, ha lehet. Géppel szavazunk. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Ah, there's one um, uh, S&D member. Az S&D részéről egyel többen szavaztak, mint kellett volna. Okay, the vote is now open. A szavazást megnyitom tehát. A szavazást lezártam. Okay. That's the result of the vote. We'll add my abstention. 30, 30 one against, one abstention. 30 in favor. 30-an mellette, egy ellenszavazattal és két tartózkodással. Azt hiszem, nem tettem be jól a kártyámat, úgyhogy ez rajtam múlhatott. Köszönöm szépen! Köszönöm a raportőrnek és a tárgyaló csapatnak. Tényleg különösen a raportőrnek, mert együttműködött két másik parlamenti bizottsággal is. Fontos volt. Köszönjük, Olga. So our next um, item. Következő napi rendi pont. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló júri jelentést fogjuk megbeszélni, bizottság eh, bizottság hatástanulmánya, Pascal de Grandes, a Juri raportőr, a Foglalkoztatási Bizottság is részt vesz ebben, véleményt ír, és Mizzi kolléganő a mi ö, raportőrünk. Kurz úr fog a bizottság nevében beszélni. És úgy látom, hogy készítettek PowerPoint prezentációt is. Shall we give the floor straight to the Commission? Is that okay? Yes, straight to the Commission. Thank you. Um, thank you very much, Madam Chair, and good morning. Köszönöm, elnök asszony, és mindenkinek jó napot kívánok. Felvázolnám először a kontextust. 98%-a az összes vállalkozásnak az kis és közepes vállalkozás, és ők adják a munkahelyek 65%-át az Európai Unióba. A részvételük a belső piacon és lehetőségeik, illetve potenciáljuk nincs teljes mértékben kiaknázva, kihasználva. Tehát itt van egy kiaknázatlan lehetőség, hogyha megnézik itt az ábrát, akkor ez azt mutatja, hogy 2%-a mindössze a KKV-knak hoz létre saját hazáján kívül valami fajta más leányvállalatot vagy jelenlétet. Ez, ez, ezt alacsonynak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez az arány javítható. Hogyan? Különös tekintettel arra, hogy az európai vállalkozási kedv az elmarad versenytársaink vállalkozási kedvétől. Tehát ezt is szeretnénk valamilyen módon megváltoztatni. Hogyan tudjuk a KKV-k számára az életet egyszerűbbé tenni, hogyan lehet növelni a vállalkozói szellemet, és hogyan lehet magunkévá tenni a, ezt a digitális korszakot. Hogyha feltesszük a kérdést a fiatal vállalkozóknak, eh, hogy mit szeretnének a belső piactól, mit várnának a belső piactól, hogy könnyebb legyen a vállalatok eh, működtetése, vannak más problémák is persze, tehát társasági jog szempontjából mit szeretnének, ehm, akkor azt mondják, hogy alacsony tőkével online szeretnének bejegyeztetni cégeket Európa bármely részében ugyanolyan szabályok alapján. Ezt a kiáltványt, egy ilyen kiáltványt alá is írtak vállalkozók közül, nagyon sokan, a legsikeresebbek, és ők felelősek az új Európa az újonnan megteremtett munkahelyek 50 eh, százalékáért. Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy javítsuk ezt a, növeljük ezt a vállalkozó, vállalkozási kedvet? Megnéztük, milyen lehetőségek állnak előttünk, erről szól a hatástanulmány. Az egyik dolog, amit megvizsgáltunk, hogy az SE-hez hasonló európai jogi formulát vagy formát találjunk, esetleg valami mást. A rendelettel megalkotott társasági formák kívülesnek a nemzeti társasági jogon. Nagyon nehéz ezeket a tárgyalásokat végigvinni. A 352-es cikk alapján erről a parlament is tud. Tehát ezek a, aztán megállapodunk ezekben a formákban, és nem minden tagállamban alkalmazzák őket. Például ez az SE társasági forma, ez egyes országokban elterjedt, a kisebbségében a tagállamoknak, máshol azonban nem. Tehát a második dolog, második lehetőség az a harmonizálása a társasági jognak mégpedig a KKV-kra korlátozva ezt a harmonizálást. Erre pedig azt mondjuk, hogy szintén nehéz lenne tárgyalni egy ilyen jellegű ilyen jellegű szabályozást, és nehéz lenne megindokolni, hogy miért csak a leányvállalatokra és a KKV-kra vonatkozik, miközben azok le fedik a cégek 98%-át, és miért zárjuk ki a maradék nagyobb cégeket az egyszerűsítés jó téteményeiből, hangzik a kérdés. A harmadik lehetőség, amit megvizsgáltunk, az az, hogy a korlátolt felelősségű társasági formát felhasználva harmonizáljuk a társasági e, jogot, e, és e, így tesszük lehetővé a leányvállalatok alapítását. Ez a lehetőség szintén tartogat nehézségeket, mert a társasági jognak nagyon komoly hagyományai vannak egy sor tagállamban, és nagyon nehezen élne, élne meg egy egységes társasági modell, amely amely esetleg felválthatná a sokféle most létező modellt. Van még egy olyan lehetőség, hogy ne tegyünk semmit, ez esetben e, a más tagállamban megtelepedni szeret e, kívánó kis cégeknek továbbra is 28 különböző társasági joggal kellene megbírkozniuk. Felmerült tehát a kérdés, hogy hogyan lehet a nemzeti jogot tiszteletben tartó európai megközelítést e, elfogadni. Különös tekintettel a határon átnyúló kereskedelemre, a leányvállalatok alapításának könnyebbé tételére, és erre a válasz a, az egyszemélyes KFT, az egyszemélyes társaság. Nyilvánvalóan ki kellett zárnunk azt, hogy nem teszünk semmit, mert ha ezt tennénk, mármint semmit nem tennénk, azzal nem felelnénk meg a polgárok várakozásának. Ez a javaslat önmagában is munkahelyeket teremthet, nyilván szükségesek a makrogazdasági körülmények, és szükségesek e, további reformok, de ez is egy kis építőkocka, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy további cégek alakulhassanak az Európai Unióban, és ezáltal munkahelyeket lehessen teremteni. Mi tehát ez a SUP, ez az egyszemélyes KFT, ez kompromisszum a nemzeti és európai megközelítés között. Azt kértük a tagállamoktól, hogy adjanak nekünk tájékoztatást a létező rendszerekről. A konzultáció során 57%-a az érdekelteknek a, támogatta ezt a, ezt a megoldást, beleértve a vállalkozások különböző szövetségeit is. A célja a javaslatnak a vállalkozói aktivitás növelése, a határon átnyúló üzletek elősegítése, beruházások elősegítése és a digitális kornak való megfelelés. Mindez pedig hozzájárul az egységes piac kiteljesítéséhez. Mit tartogat tehát ez a megoldás? Olyan szabályokat állítanánk fel, amelyek növelnék a határon átnyúló vállalkozói aktivitást. E, nem terjed ki ez mindenre természetesen. E, egy ilyen lehetőséget kérünk a tagállamoktól, e, amelyel aztán élhetnek a különböző cégalapítók. Amennyiben emellett döntenek, tehát e, e, ilyet alapítanak, akkor ugyanúgy, akkor egységes nevük lesz, egységes templét alapján e, tudják a, bejegyeztetni a társaságot, online regisztrálnak, e, minimális, tő, e, ugye alacsony minimális tőke kell hozzá, és a többi. Tehát látjuk, hogy arra a kiáltványra, arra a manifestóra jól reagál ez a javaslat, amit, amit az előbb említettem. Alapvetően tehát egy lehetőséget biztosítunk, illetve választási lehetőséget adunk egyrészt a tagállamoknak arra, hogy a már most létező formák mellett létrehozzák ezt az új formát, vagy ha annyira megtetszik nekik, akkor a most létező formák helyett hozzák létre ezt a formát. Eh, ha akarják, ezt teszik, eh, ha nem, akkor csak komplementer jelleggel hozzák létre. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ők is látják a nehézséget a 28 cég jog miatt, és ezért ezt választják. Ugyanez igaz egyébként az, egyéni, az egyénekre is, akik vállalkozásokat alapítanak. Egy tipikus KKV az egyik tagállam, bármely tagállamból kiindulva természetesen űzhet határon átnyúló tevékenységet, de dönthet úgy, hogy érdemes bejegyeznie a másik országban is egy egyszemélyes KFT-t. Lehetőség ez-e, vagy veszély? Itt az Európai Parlamentben, a Juri szakbizottságban amikor meghallgattam ott a képviselőket, felmerült bennem a kérdés a kritikák nyomán, amit hallottam, mert, és akkor most kitérek a kritikákra, elhangzott, hogy hogy itt postafiók cégek fognak keletkezni, olyan cégek, amelyek nem fogják majd tiszteletben tartani a pénzmosás elleni szabályokat, nem védik a hitelezőket, miközben a javaslat a jelenlegi jogi kerethez képest jobb pénzmosás elleni védelmet biztosít, illetve jobb védelmet biztosít a hitelezőknek is. Egyszerűen azért, mert a jövőbe tekint, van egy szolvencia teszt, amelyet a menedzsereknek, tehát a vállalat létrehozóinak el kell végezniük, mielőtt például osztalékot fizetnek ki. Úgy tűnik tehát, hogy komoly félreértések vannak ezzel a javaslattal kapcsolatban. Aztán megvádoltak bennünket azzal, hogy a le akarjuk butítani a társasági jogot, race to the bottom. E, nem erről van szó, azt látjuk az utóbbi időben, hogy a tagállamok egy jelentős része egyszerűsítette a szabályokat, online regisztrációt tett lehetővé, e, csökkentette az előírt tőkét, tehát ezek a tagállamokban már léteznek. Ezt nem a bizottság találta ki, nyilván a bizottságnak megvan a saját ambíciója, de jó, jó, sok, jó sok tagállam, egy sor tagállam már ezeket a lépéseket megtette. Ha megnézzük a minimálisan szükséges tőkére vonatkozó szabályokat Európában, akkor látjuk, eh, hogy ez, eh, ez valóban eh, jelentősen csökkent. Vannak olyan, vannak olyan államok, amelyek még úgy, mindig úgy gondolják, hogy a magas tőkeelőírásokkal meg tudják védeni a e, hitelezőket, illetve azzal tudják megvédeni a hitelezőket, de, de hogyha e, tényleg megkaparjuk azt, hogy miről is szól egy e, cégnek a bejegyzett, bejegyzett tőkéje, akkor azt látjuk, hogy ez leginkább a hírnévhez kell, mert a, a tőke, ami papíron van, az, az nem feltétlenül ténylegesen, ténylegesen rendelkezésre álló összeg. Vannak olyan tagállamok tehát, amelyek sőt, gyakorlatilag mind a 28 tagállamban már van valamilyen fajta elektronikus regisztráció, és 16 tagállamban pedig a cég alapítója gyakorlatilag online regisztrálhatja a céget a másik, a többi tagállamban pedig hát a közjegyző az, aki mint, mint közvetítő ebben a folyamatban részt vesz, a közjegyző vagy az ügyvéd. Ennek a javaslatnak az a célja, hogy eh, a cég alapító gyakorlatilag távolból online regisztrálhasson, Mi az online, minket az online regisztráció ténye érdekel, ugyanakkor az, hogy hogyan történik ez az online regisztráció, nevezetesen, hogy kell-e hozzá közjegyző vagy ügyvéd, arra ez a javaslat nem tér ki. Tehát azt a tagállamok maguk szabályozzák. Gyakorlatilag mi itt egy eredményt szeretnénk elérni. Ami pedig a bejegyzett, illetve a székhely e, irodák elválasztását illeti, a bizottság konzekvens politikát folytat már évek óta, be, e, betartva a bírósági esetjogot is. Látjuk, hogy Ezt persze meg lehet vizsgálni még ezt a kérdést, de emlékeztetnék arra, hogy az alakuló cégek vonatkozásában már is van um, bírósági döntés arról, hogy egy bejegyzett cég létrehozhat leányvállalatot, illetve Németországban és más tagállamban viszont meg lehet osztani a helyet és az ügyvezetést. A javaslat nem arról szól, hogy a székhelyet megváltoztatjuk, tehát nem mobilitásról szól ez a javaslat, Ugyanakkor megint jelzem, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is nyitottak vagyunk további javaslatokra. E, mi van a foglalkoztatási kérdésekkel, problémákkal, illetve azzal, hogy itt postafiók cégek e, keletkeznek. Ezek olyan vádak, amik elhangzottak, vagy kritikák, amelyek elhangzottak. E, nos, nyilvánvaló, hogy a társasági jog nem a legmegfelelőbb eszköz a foglalkoztatási problémákkal való megküzdésre. Nyilvánvaló, hogy a bizottság nem, bizottságnak nem tetszik a kényszervállalkozás ténye, és a bizottság támogatni fogja azokat, akik fel akarnak lépni azok ellen, akik alkalmazottakat gyakorlatilag kényszervállalkozóká tesztek. Ez egy létező jelenség, amely annak ellenére történik, hogy könnyű vagy éppen nehéz egy céget, vagy egy BT-t, vagy egy KFT-t megalakítani. Ráadásul ugye itt nem KFT-kről van szó, hanem egyéni vállalkozókról. Ebben az esetben ezeknek a kényszervállalkozóknak korlát, korlátlan felelőssége van tehát mi magunk is látjuk ennek a kényszervállalkozási problémának a, a lényegét, és természetesen nagyon szívesen részt veszünk az ellene való fellépésben, de nem látunk bizonyítékot arra, hogy az online regisztrálás, a template vagy az alacsony tőke, eh, nos, hogy azokban az országokban az ilyen jellegű visszaélések elterjedtebbek lennének, mint eh, más országokban. Köszönöm. Thank you. Marlene Mitzi. Mitzi képviselő. Right, good morning. Um... Jó reggelt kívánok. Nagyon érdekes munka volt ez, és én eh, nagyon nyitottan közelítettem ezt meg, de így is fogok tenni továbbra is ugyanis hogyha egy kicsit közelebbről tanulmányozzuk ezt a javaslatot, akkor ugye kiderül, hogy vannak itt mellette is ellene szóló érvek is, amelyeket mind figyelembe kell venni azért, hogy objektív, igazságos módon elemezzük ezeket, és hogy valóban a gazdasági növekedéshez járuljunk hozzá. Tehát nyitottan közelítsük ezt a témát. Ezt tettem eddig, és ezt fogom tenni továbbra is. Én azt tudom, hogy a bizottság nagy munkát végzett, és hogy a bizottság is hasonló módon közelítette meg ezt a kérdést. Én egyébként a magánszektorból bírok tapasztalatokkal, tehát tevékenykedtem én is ebben, a, ebben az ágazatban, és tudom, hogy a bővülést a kis és középvállalkozások nagyon nehezen tudják megvalósítani, különösképpen a határon túli terjeszkedést Gondoljunk csak a szabályozásra, a különböző jogszabályokra, a költségekre, egyéb akadályokra, ezek gyakorlatilag a társaságokat sokszor megakadályozzák abban, hogy terjeszkedjenek. És hát pontosan erről van szó, ugye a mostani javaslatnak ez a célja, hogy ezt könnyítsük. És a könnyítéssel szemben semmi fajta gondunk nincs, hiszen ez erősíti majd a versenyt, és erősíteni fogja a társaságok versenyképességét és a végén természetesen a fogyasztó fogja élvezni ennek előnyeit. Azt is tudnunk kell, hogy az egységes piac potenciáját még nem használtuk ki teljesen. Tehát még rengeteg lehetőség rejlik az egységes piacban. Lehet, hogy nagyra becsüljük ezeket a lehetőségeket, de nem használtuk ki még valamennyi lehetőséget elegendően, megfelelően. A sok társaság szeretne bővülni, szeretné a tevékenységét más tagállamokra is kiterjeszteni, de azzal a helyzettel találják szembe magukat, hogy a digitális egységes piac nagyon töredezett. Tehát ezt nekünk is részletesebben meg kell vizsgálni. Azt is nagyra becsülöm, hogy ez egy olyan javaslat, amely a vállalkozók igényeit veszi, tartja szem előtt, és ez nagyon fontos. Juncker a legutóbbi Strasburgi ülésen ugye javaslatot tett arra, hogy lépjünk előrébb, hogy a digitális innovációval. A digitális innováció a gazdasági növekedést alátámasztó egyik pillér. Tehát tulajdonképpen ez volt a háttér, én is ezzel a megközelítéssel álltam a témához. Viszont van egy-két dolog, ami engem nem győz meg. Tehát nem biztos, hogy ez a teljes megoldás arra, amivel szembenézünk. A rugalmasság erősítése az nem, lehet a dol- nem lehet a dolgozók, a hitelezők és a fogyasztók kárára. És én attól tartok, hogy sajnálatos módon a, jelenle- a javaslat a jelenlegi formájában olyan eredményekhez is vezethet, hogy bizonyos partnerek jogai sérülnének, itt a dolgozókra és a hitelezőkre gondolok, és én konkrétan utalnék az egyik diára, ahol azt mondja a bizottság, hogy az érintettek 50%-a támogatja ezt a javaslatot, de kik azok az érintettek, akiket a bizottság megkeresett? a dolgozók szakszervezeteit, civil szervezeteket megkeresték, őket is megkérdezték, úgyhogy minket nagyon érdekelne, hogy ez az 50 ez konkrétan kiből is áll, és hogy a 100 konkrétan kiből kiből is áll. Tehát ez a javaslat a mostani formájában, és ezt hangsúlyozom, hogy azért a jóhiszeműségben bízunk, de azt kell mondanom, hogy például az adóelkerülést erősíti ez a javaslat, a dolgozók jogait aláássa, és a vállalati irányítás társa alá tulajdonképpen önmagában. Már most is ugye e, lehet, lehet élni olyan érvekkel, hogy e, ez már önmagában most megtörténik, akkor miért erősítjük még ezt? Miért biztosítunk további mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik e, az adó elkerülést, a vállalati irányítás gyengítését, és úgy tovább. Tehát mi miért úgy járunk el, hogy most ezeket a problémákat még lehessen súlyosbítani? Miért adunk ilyen eszközöket a társaságok kezébe, hogy el tudják kerülni az adófizetést, hogy új rendszereket kereshessenek maguknak, ahol kényelmesebben tudnak tevékenykedni? Tehát ezt azért tudni kell, és azt is tudni kell, hogy ez a javaslat nem a KKV-kra korlátozódik, ezt mindenképpen tartsuk észben, mert az összes vállalat, a multinacionális cégek is érintettek, és szerintem nekik nincs szükségük egy ilyen jogszabályra ahhoz, hogy kitalálják, hogy ugye hol lehet a legkényelmesebben, a legjobban működni, ahogy az az ő érdekeiknek megfelelé. nem mondom feltétlenül, hogy rossz ez a javaslat, de azt mondanám, hogy van már elég olyan lehetőség és mechanizmus most, amelyeket a multinacionális cégek ki tudnak használni, hogyha határokon átnyúló tevékenységről van szó. Nem igazán van arra a bizonyíték, hogy egy ilyen társaság létrehozása, egy SUP létrehozása az tényleg határokon átnyúló üzleti tevékenységet fog generálni. Ha valaki terjeszkedni szeretne, hát igen, akkor vannak, ennek, vannak ezzel járó kiadások, vannak jogszabályok, amiket be kell tartani, de ha valóban komoly szándékű üzletembereket ez nem fogja megakadályozni a bővülésben. Tehát nincsen bizonyíték arra a kapcsolatra, hogy egy SUP létrehozása valóban erősíteni fogja az üzleti tevékenységet. A bizottság azt mondja, hogy 250-360 millió eurót lehetne megtakarítani a kiadásokon. Hát erre sem láttunk valós bizonyítékot. Nagyon jó lenne, hogyha ez így történne, az valóban egy pozitív dolog lenne, de nincsen még erre bizonyítékunk. Aztán a cég székhelye, illetve az adminisztratív központja közötti ö, megkülönböztetés, hogy ezek máshol vannak. Ezzel is vissza lehet élni. És én például tudom, hogy már a jelenlegi jogszabályok is ö, felhasználhatók ilyen módon, hogy ezzel visszaéljenek. Aztán az, hogy egy eurós minimum tőkét írnak elő, hát az is már elég rugalmas. Én beszéltem sokakkal, akik a ügyvédekkel, közjegyzőkkel, akik a társaságok bejegyzésével foglalkoznak. És a leginkább ezen az egy eurós előíráson döbbentek meg. Írtam, hogy ez csak egy szimbolikus jellegű követelmény, de egyébként ezzel szemben ellenállás volt. Miért? Azért, mert tulajdonképpen nevetségessé teszi az egész koncepciót. Ha egy komoly üzletemberről van szó, vagy egy komoly üzleti vállalkozásról, akkor a komoly üzletembereket nem az fogja vonzani, hogy egy eurós tőkével el lehet indítani egy céget. Az egész gondolatot, az egész fogalmat nevetségessé tesszük, bár ugye azt akarjuk mi hangsúlyozni, hogy mennyire könnyű a határokon átnyúló tevékenység folytatáshoz egy céget létrehozni, de szerintem rossz módon, rossz megközelítéssel hangsúlyozzuk azt, hogy könnyíteni szeretnénk ezt. Én értem, hogy Nyilván kell valami fajta sablon, hogy lehessen regisztrálni egy céget, egységesek legyenek a folyamatok, ezt értem. Hiszen egy kis és középvállalkozás a 28 tagállamban 28 különböző 28 különböző jogszabályi környezettel találja magát szembe, és nyilván annál sokkal egyszerűbb, ha csak egy szabálycsoportnak kell megfelelni. Hát én folytathatnám még a végtelenségig, mert a szívemhez nagyon közel áll ez a téma, elnök asszony. De megpróbáltunk megoldást találni, és azt hiszem, hogy túl korán kerestük a megoldásokat, mielőtt még felismertük volna, hogy mi a valódi probléma. Ezért azt javasolnám, hogy egy picit lépjünk hátrébb, és próbáljunk elgondolkodni azon, hogy mi akadályozza a vállalatokat a növekedésben. Ugyanis az üzleti szellem, a vállalkozói szellem hiányzik az Európai Unióban. Miért van ez így? És ezen gondolkod, gondolkodjunk először, ahelyett, hogy korai megoldásokat próbálunk találni. Hasonlítsuk össze ezt az USA helyzetével. Az SUP létrehozása megoldás lenne? most a visszaélőknek nem véletlenül egy újabb eszközt adunk a kezébe, hogy a visszaéléseket tovább folytathassák? Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők következnek most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem sok minden egyszerűsítésre szorul az Európai Unióban, és ki kell aknáznunk az egységes piacban rejlő potenciálokat is. Így hát biztos vagyok abban, hogy a az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságról szóló javaslat egy jó lépés a megfelelő irányba. Én itt csak pozitív vetületeket látok. Hogyha az egy eurós tőkekövetelményről beszélünk, akkor szerintem ez mindenképpen előnyt jelenthet az újonnan bejegyzett társaságok számára. Ez az pontosan, amire szükség van. Ösztönöznünk kell a vállalkozói kedvet, és ezt az egyszerűsítések révén érhetjük el. Hogyha megkérdezzük a vállalkozóktól, hogy mi a legfőbb akadály az új vállalatok létrehozásában, akkor ezek az administratív költségek, elsősorban, úgyhogy ezen akadályok ellen kell fellépnünk, és a jelenlegi javaslat a jó irányba mutat, támogatom azt, és nagyon egyértelműnek, célra vezetőnek tartom. Amikor az egységes piac, illetve a belső piac akadálymentesítéséről beszélünk, akkor tényleg mindent meg kell tennünk, hiszen, hiszen így tudjuk kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Ez a javaslat egyike azon kevesek közül, amelyek eh, az akadályok felszámolásán dolgoznak. Én támogatom azt, hogy egységes normák legyenek érvényben az belső piacon, de nem támogatom azt, hogy mindenütt ugyanazon adók legyenek érvényben. Mindent meg kell tennünk az eljárások egységesítése érdekében, és pont erről szól ez az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságról szóló javaslat. Egy aggályom van a javaslat kapcsán, ez az online regisztráció vagy online bejegyzés, ugyanis az előadásból is kiderült, hogy már sokan ország van, ahol az online bejegyzés lehetősége adott, de azt is tudom, hogy minden országban más és más a bejegyzés, bejegyeztetés eljárára vonatkozó eljárás. A kérdésem tehát az, hogy mi lenne az a becsült összeg és idő, amire szükség van egy új vállalkozás bejegyeztetéséhez, és vajon ez a javaslat standardizálni, egységesíteni kívánja-e az új vállalkozók bejegyz... vállalkozások bejegyzésére vonatkozó eljárást is? Köszönöm. Antonis? Meghallgatva ezeket a javaslatokat, nagy aggályok merülnek fel bennem, szerintem nagyon veszélyesek ezek a javaslatok. Liberalizációra van szükség egyértelműen, egy szabad, egységes Európára van szükség. A munkavállalók jogai akkor érvényesülnek a leginkább, hogyha vannak munkahelyek. Hogyha megpróbáljuk szabályozni, védeni ezt a részt, például a minimálbér révén, akkor ez csak gondokat okoz. Szerintem jó ez a javaslat lényegében, nagyon jó az online bejegyeztetés. Észtországban például online lehet ügyintézni az állampolgári eljárásokban is. Észtország egy nagyon optimista, szabad ország, és Európában is erre van szükség. Fontos, hogy a fiatalok tényleg egy euró tőkével indíthassanak vállalkozást. Ez szabadságot ad. Nincs szükség adminisztratív terhekre, a vállalkozások megváltoztak, a világ is változott, a nagy vállalatok már nem működnek olyan jól Európában. A munkavállalóknak egyre kevesebb védelemre van szükségük. Mi az, ami működik? Az Apple működik, a Google működik, az online vállalatok működnek. A Google és az Apple a két legnagyobb vállalkozás világszerte, fontos, hogy Európában is terjeszkedni tudjanak. Legyünk liberálisak, szabadok, Nézzük meg a két legnagyobb vállalatot, mint ahogyan mondtam, az Apple és a Google. Hatalmas nyereségre tesznek szert, nagyon jól működnek. Miért nem működik Európa is olyan jól, mint Amerika? Mert nem vagyunk olyan liberálisak. Kevesebb szabályozásra van szükség, kevesebb akadályra, könnyű hozzáférésre. Erre van szükség, ezt akarjuk, és ezért szállok én is síkra. Elnök, egyre nő a felszólalók listája. Azt hiszem nagyon fontos, hogy megkönnyítsük a KKV-k életét. Különösen a jelen nagyon nehéz gazdasági körülményei közepette. Sokan munka után néznének, de nem találnak munkát, és vállalkozóként kívánnak tevékenykedni, nem a fekete gazdaságot akarják erősíteni, hanem egy vállalkozást akarnak indítani, szolgáltatást akarnak nyújtani, és fontos, hogy megkönnyítsük, hogy ezt hivatalosan tehessék meg. Amikor a gazdaság bajban van, akkor azt láthatjuk, hogy ezek az innovatív, újonnan induló vállalkozások azok, amelyek visszahozhatják a növekedést. Nem arról van szó, hogy a Shell például sok lányvállalatot alapítson, és ezt felhasználja az adóelkerülésre. Az a lényeg itt, hogy a mikrovállalkozások számára lehetővé tegyük, hogy hivatalosan tudjanak működni, könnyen meg tudják ezt tenni, és így tudjanak piacra lépni. Sok országban már most lehet online bejegyzést igényelni, sok országban működik már az 1 eurós tőkekövetelményű vállalatalapítás, és hát nyilván nem véletlenül korlátolt felelősségű társaság. A korlátolt felelősségű társaság ez is egy fontos szempont. A kérdés, hogy az Európai Bizottság megvizsgálta a hatásvizsgálatában az, hogy mi történne akkor, hogyha a parlament az egy eurós tőke követelmény helyett 100 vagy 1000 eurós tőke követelményt határozna meg, és így tovább. Tényleg fontosnak tartom, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük a vállalatalapítást, Tisztában kell lenni a kockázatokkal nyilván, és nem akarjuk, hogy visszaélés történjen, de a lehető legkönnyebb, leg, lehető legnagyobb mértékben meg kell könnyíteni ezt a vállalat alapítást. Tartok tőle, hogyha a különböző tagállamok már létező gyakorlatából szemezgetünk, ezek elemeiből állítjuk össze a javaslatot, akkor még bonyolultabb lesz az egész. Úgyhogy egy európai megközelítésre van szükség. Fontos, hogy tényleg a KKV-k számára könnyítést eszközöljünk. Hogyha ezt sikerül elérni, akkor támogatom ezt a ezt a kezdeményezést, de nem szabad, hogy oda vezessen a javaslat, hogy még bonyolultabbá váljon az egész. A zöldek részéről az árnyék jelentéstevő Reda asszony. Igen, mi nem, nem jelöltünk még árnyék jelentéstevőt, de talán elmondhatom én a véleményt a frakció nevében. Szerintem a jelentéstevő nagyon okos dolgot mondott, hogyha a potenciális kockázatokat kívánjuk felmérni, akkor nyilván meg kell kérdezni a civil szervezeteket, a munkavállalói érdekképviseleteket, és hogyha ez nem történt meg a hatásvizsgálat keretein belül, akkor ezt mi megtehetjük itt a szakbizottságban. Szeretném azt is kiemelni, hogy az online bejegyeztetés Nyilván jó, hogyha a cél az, hogy megkönnyítsük a bejegyeztetést, de Észtországban nem egy olyan e állampolgárság valósul meg, hogy valaki online válhat például észt állampolgára, hanem arról van szó, hogy egy egyszerű elektronikus azonosítási forma van érvényben. Úgyhogy itt különbséget kell tenni szeretném még egyszer hangsúlyozni, meg kell vizsgálnunk, hogy az adózásra, a munkavállalói jogokra milyen kihatással lehet egy ilyen kezdeményezés. Meg kell kérdezni a szakértőket, nem elég csak a vállalatokat megkérdezni, akik esetleg hasznot húzhatnak ebből az eszközből. Masztálka képviselő a GUE részéről? Nem? Nem szeretne hozzászólni? Jó. És az FDD-nek sincs árnyék jelentéstevője még. Evelyn Gebhardt kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy felkarolt ezt a témát. Nem egyszerű dosszié ez. Igaz, hogy tényleg azt szeretnénk, hogy a kkv számára egy jól működő belső piacot teremtsünk, ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy azok az átfogó jogok, amelyek szerepelnek a munkajogban, a fogyasztóvédelemben és így tovább, hogy ezek ne kérdőjeleződjenek meg, ezeket ne ássuk alá. A javaslat a jelenlegi formájában nagyon nagy kockázatokat rejt ebben az összefüggésben. Ezeket a kockázatokat tüzetesen meg kell vizsgálni. Szeretném még egyszer mondani, az Európai Bizottság felé fordulva, hogy hogyha hatásvizsgálatokat készítenek, akkor tényleg hatásvizsgálatokat készítsenek, ne pedig olyan elemzéseket, amelyek által az emberben az a benyomás jön létre, hogy már előzetesen megcéloztak egy bizonyos eredményt, és ennek megfelelően alakítják az érvelést a hatásvizsgálatban. Én úgy látom, hogy pontosan ez történt itt. Egy példát emelnék ki, Stefanek úr is kitért erre, mi a helyzet az online bejegy- bejegyzéssel. Szerintem is szép és jó dolog ez, hiszen nagyon nagy egyszerűsítést hoz. A hatásvizsgálat azonban egyáltalán nem egy szót arról, hogy a már az abban a 16 országban, ahol már létezik e bejegyzés, elektronikus bejegyzés, ott milyen követelményekhez fűződik ez, milyen körülmények között lehetséges ez, milyen információkat kell például szolgáltatniuk a vállalkozásoknak. Erről semmi nem áll benne a hatásvizsgálatban, csak annyit olvashatunk, hogy van 16 ország, ahol ez már létezik, és európai szintű ö, szabályozás révén nem szabad az ott már létező szabályozást aláásni. Hát ez egy nem, nem egy elfogadható érvelés, ugyanezt mondom az egy eurós tőkekövetelményre vonatkozó érvelésre is. Ott sem láthatjuk, hogy milyen különböző szabályokhoz kötődik ez az egy eurós tőkekövetelmény. Vannak ott bizonyos felelősséggel kapcsolatos szabályok, más egyebek, más egyéb követelmények, ezeket is látni kell, és ezekről sem ejt szót a hatásvizsgálat. És kérdés, hogy mit jelent mindez végül a KKV-k számára és a munkavállalói jogok esetében is. A hatásvizsgálat nem ad választ ezekre a kérdésekre, amelyek szerintem nagyon fontosak. Hiszen, hogyha valahol lehetővé válik az egy eurós regisztráció, bejegyzés, akkor ez a követelmény minden vállalat számára, minden, vá minden vállalat számára függetlenül a vállalat nagyságától. De lehet, hogy máshol máshogy van. Nem lehet, hogy ezzel lehetővé tesszük pontosan azt, hogy bizonyos vállalatok egy másik országban regisztráltassák magukat, olyan helyen, ahol a munkavállalóknak nincs beleszólásuk a vállalatvezetésbe, nem úgy, mint Németországban például, és hát mely vállalatok azok, akik ezt megtehetik? A nagy vállalatok. Azok, akik ágazó lehetőségekkel rendelkeznek, vannak forrásaik, ügyvédeket tudnak megfizetni, és így tovább. A KKV-k nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, miközben pont a KKV-k azok, akiket segíteni szeretnénk. Úgyhogy sok még a tisztázandó kérdés, mielőtt szociáldemokratákként támogatni tudunk egy ilyen kezdeményezést. És ebben egyetértek Mici képviselővel. Úgyhogy sok még itt a teendő, még tisztázni kell, hogy pontosan milyen konzekvenciákkal is járna egy ilyen javaslat bevezetése. Köszönöm. Elnök, szinte kifutottunk már az időből, még négyen szeretnének felszólalni, és azt is szeretném, hogy a bizottság válaszolni tudjon. Úgyhogy kérem, hogy legyenek rövidek, Februárban egyébként folytatunk még egy eszmecserét erről, akkor fogjuk a módosításokat megvitatni. Maria Grappini, Virginie Catherine és Júri. Mindenki egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom egy percben összefoglalni a mondandómat. Szeretném már most elmondani a kollégának, aki úgy gondolja, hogy a szocialistáknak máshogy kell gondolkodniuk. Hát én 25 évig dolgoztam a magángazdaságban, magam is alapítottam vállalkozásokat. Miért vannak aggájaim, fenntartásom, és miért akartam mindenképpen felszólalni? Nos, nagyon pontosan tudom, hogy milyen akadályokba ütköznek a vállalkozások bizonyos ágazatok területén. Különösen jól ismerem a román helyzetet. Nagyon nagyok az akadályok, és ez tényleg nagyon káros, sok ember munka, a munkahelyét vesztette el ezen akadályok miatt. Vannak eh, ezek a vállalkozások, amelyek eh, felvásároltak más vállalatokat, nagyon nehéz helyzet teremtődött, nagyon fontos, hogy egységes szabályok legyenek érvényben az összes tagállamban, egységes formanyomtatványok, ezek mind-mind egyszerűsítenék a helyzetet, ezzel mind egyetértek, egyetértek az elektronikus bejegyzés lehetőségével is, de hát az Európai Bizottság nem, mutat, nem mutathat be nekünk egy ilyen hatásvizsgálatot, ami tulajdonképpen egy paródia. Nem tartalmaz konkrét adatokat. Szerintem ezt a, kockáz, a kockázatokat hosszú távon kell fej, felmérnünk, hiszen hosszú távon adódhatnak veszélyek. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk javítani a jelenlegi, hogyan tudunk javítani a jelenlegi helyzetet, és hogyan tudunk javítani a jelenlegi javaslaton, mert úgy, ahogy a jelenlegi formájában itt előttünk áll, ez így nem elfogadható. Köszönöm, elnök asszony. A Juriban már elmondtam mindazt, amit uh, itt most elmondok. uh, a bizottság ismerheti az érveket. Uh, nézzük meg az online uh, bejegyzést. Uh, Franciaországban egy ablakos rendszer van, Franciaországot gyakran emlegetik, ebben a vonatkozásban. Franciaországban gyakorlatilag minden vállalkozást, nem csak a szolgáltatási jellegűeket online lehet létrehozni. Amennyiben a célja ennek a módosításnak, illetve ennek a jogszabálynak, hogy minden tagállamban lehetséges legyen az online bejegyzés, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó dolog lenne, mert ez egy nagyon hasznos előrelépés. De bennem felmerül a kérdés, hogy a társasági jogot kell -e harmonizálni ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük. E, és ráadásul milyen típusú harmonizációról beszélünk, e, e, milyen kritériumok alapján születik meg ez az egyszemélyes KFT, maximális harmonizációról van-e szó, a kritériumok azok olyan módon vannak-e meg szabva, hogy gyakorlatilag helyettesítik az összes olyan óvintézkedést, amelyekkel például a tagállamok védelmezik a munkavállalókat. Tehát ez a maximális harmonizáció, vagy minimális harmonizációról van szó, amely a tagállamok számára továbbra is lehetővé teszi a munkavállalók védelmét, a hitelezők védelmét, stb én azt gondolom, hogy a minimális harmonizáció lehetővé tenné azt is, hogy egyéb társasági formulák is könnyebben létezhessenek emellett. Ugyanakkor a hatástanulmányjal kapcsolatban is felmerül egy sor kérdés. Látjuk, hogy az egyszemélyes KFT-k bizonyos területeken elterjedtebb lehet. Látjuk, hogy a szolgáltatások piacán, a szolgáltatási ágazatban gyakorlatilag ilyen kényszervállalkozók, ilyen hamis vállalkozók tömeges alkalmazására van példa a témákban. Ez egy olyan probléma, amit, amiről mi is tudunk, és gyakorlatilag ez, ezzel megkerülik a különböző jogszabályokat ezek gyakorlatilag tényleg ismert problémák, ami a csalást illeti, nagyon nehéz megbecsülni annak elterjedtségét, mert nyilván el akarják titkolni a csalás mértékét. Ami ami pedig a cégek létrehozásának egyszerűsítését illeti, nos, az nem lesz kihatással a kényszervállalkozásokra, mondja a hatástanulmány. Én pedig ezzel szemben azt gondolom, a francia példákra támaszkodva, hogy nem feltétlenül lesz ez így. Amennyiben arról van szó, hogy egy feketén végzett munkát sikerül ezzel legálissá tenni, az persze jó dolog, de másfelől előfordulhat az is, hogy valaki, aki korábban alkalmazott volt, vagy alkalmazott kellene, hogy legyen, arra kényszerül, hogy egy ilyen egyszemélyes KFT-t hozzon létre, vagy valamilyen vállalkozási, egyéb vállalkozási formát. Én magam személyesen is ismerek problémá, ilyen példákat. Különösen a fiatalok körében fordul ez elő, akiknél a munkanélküliség aránya igen nagy, és csak így tudnak gyakorlatilag megélhetést biztosítani maguk számára, mert ténylegesen nincsenek. Az elnök és a képviselő asszony egyszerre beszélnek, így egyiket sem lehet érteni. Tehát a, a pervers hatások lesznek, hogyha az adórendszert nem harmonizáljuk, fejezte be a képviselő. Elnök, időkorlátok közt dolgozunk. Tudom, hogy nagyon fontos dolgokról van szó, ugyanakkor még egyszer fogunk majd foglalkozni ezzel a témával. Catherine, köszönöm elnök asszony. Én eh, nagyon összefogottan fogok eh, fogalmazni. Eh, ön azt mondta az előadásában, hogy egy a, a KKV-knak működik csak külföldön, illetve végez tevékenységet külföldön. Engem pedig az érdekelne, hogy Eh, itt eh, konzekvensebben kellene megfogni a eh, konzultációban érintettek körét, tehát hogy kiket megkérdezve készül a hatástanulmány, kiket fed le. A cég értékét meghatározza az emberi tőke is, és ebben az értelemben én nem értek egyet azokkal, akik azt mondták, hogy e, a szociális jogokat is, a szociális jogoktól el lehet tekinteni, én azt gondolom, hogy, hogy ez nem így van. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Jen velmi stručně jednu poznámku. Köszönöm. Elnök asszony. Egy rövid megjegyzésem lenne. Támogatom ezt a javaslatot, ugyanakkor reagálnék azok azokra a megjegyzésekre, amelyek kritizálták az túlságosan alacsony tőke követelményt. Csehországi példát hoznék fel, ott nulla tőkével is lehetett céget létrehozni, és azt láttuk, hogy a KKV-k száma ettől. Amennyiben százezeres tőkét írunk elő egy cég alapításhoz, az nem feltétlenül fogja a hitelezőket védeni. A nem létező tőkét is bevonnak ilyenkor, gyakorlatilag fiktív tőkével is lehet céget alapítani. Tehát egyszerűen nem igaz az, hogy a magasabb előírt tőke magasabb szintű védelmet is jelentene. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja się chciałem dołączyć do... Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Szeretnék eh, én is csatlakozni eh, ahhoz, amit az előző kollega mondott, mert Lengyelországban is történtek olyan jellegű változások, eh, amely, amelyek a, a cégbejegyzéséhez szükséges tőkét érintették. Korábban 10.000 eh, euró kellett eh, a cégbejegyzéshez, most pedig eh, ez jelentősen csökkent. Gyakorlatilag a cég bejegyzéshez szükséges tőke az, az kevesebb, mint a cég bejegyzés költségei igazándiból vagy azt döntjük el, vagy vagy azt választjuk, hogy egy euró, tehát gyakorlatilag semmi legyen az ilyen tőkekövetelmény, vagy pedig igen magas. A kettő között nem sok értelme van bármit megszabni, meghatározni. Köszönöm. To więc jedno zdanie tylko. E, Köszönöm. Mi az előző 2009-ben lett bevezetve az a változás Lengyelországban, amit, amit az előző hozzászóló említett, tehát már öt éve ezek a szabályok vannak, csökkentett tőke, és ez alatt az öt év alatt nem tapasztaltunk problémákat, nem láttunk visszaélésszerű gyakorlatot, a piacon, tehát ez is bizonyítja, hogy egy modern gazdaságban nem a minimum tőke követelmény az, ami meghatározza, hogy egy cég sikeres lesz-e vagy sem. Ez az alaptőke gyakorlatilag nem prejudikálja a cég működését. Köszönöm. Köszönöm én is értem azt, hogy kevés idő van, ugyanakkor erre a minimális tőke követelményre én akartam válaszolni hosszabban, de ugyanazt akartam mondani, amit az előző két-három hozzászóló mondott. Az előadásomban is kiemeltem, hogy a vállalkozók választási lehetőséget kapnak. Én nem hiszek abban, hogy egy cég, egy állam diktálja oly módon, tehát gyakorlatilag önkényes módon, hogy mennyi legyen egy cégnek a tőkéje, hogy most az 50 ezer euró legyen, vagy 10 ezer euró, hogy az előttem szólók is elmondták, nem ez az alaptőke határozza meg egy cégnek a komolyságát. Na most egy euróval lehet céget létrehozni, ugyanakkor nem muszáj egy euróval létrehozni, Franciaországban és egyéb tagállamokban is a minimálisan jegyzett tőkénél magasabb összeggel szokás általában létrehozni cégeket. Tehát ennyivel lehet, de nem muszáj egy euróval megalapítani azt a céget. Amikor a finanszírozáshoz hozzáférésről beszélünk, vagy likviditásról beszélünk, akkor az, hogy előírjuk, hogy 60 ezer legyen az alaptőke, az nem válaszol arra a kérdésre, hogy hozzáfér amire aztán majd banki hitelekhez ez a cég. A hitelezőket pedig a fizetőképesség védi, és egyéb dolgok. Tehát van egy csomó védelmi elem beépítve az irányelv tervezetbe, amelyek védik a hitelezőket is. Emellett kitérnék még három más kérdésre. Kritizálták a hatástanulmányt. Az útmutató alapján a hatástanulmány az 30 oldalas lehet. Én egy csokor virágot adok mindenkinek, aki képes arra, hogy az összes tagállam összes hitelezővédelmi munkajogi intézkedését 30 oldalban össze tudja foglalni. Mi is tudunk arról, hogy az interneten és máshol nagy terjedelmű tanulmányok állnak rendelkezésre, csak nem tudjuk 30 oldalba ezt beszorítani. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a 30 oldal az tartalmas és hasznos legyen. A cégek a cégek elismeréséről, illetve működésének eh, lehetővé tételéről szól ez az irányelv, eh, ami a eh, cégek határon átnyúló elismerését illeti, nem tudtunk utalni létező jogszabályra, mert ilyen nem volt. Én azt gondolom, hogy ezzel az azonosítással kapcsolatos rendelet, ennek a megszületése, fontos. Az a konzultáció, amit mi végrehajtottunk, az online volt, mint ahogy a többi esetben is. Az online konzultáció abban az értelemben jó módja a konzultálásnak, hogy nyitott és mindenki részt vehet, szakszervezetek is, illetve vállalkozói szövetségek, és a szakszervezetek is részt vettek ebben, ugyanakkor nem ideális eszköz nyilvánvalóan. Ezért is próbáljuk bevonni az összes érintettet, hogyha úgy gondolják az érintettek, illetve azok egy csoportja, hogy nem vehetett részt kellő mértékben, továbbra is várjuk a részvételüket. Nyilván az online konzultációra viszonylag kevés számú válasz érkezik, de azért mégis látjuk, vagy megízlelhetjük a, a viszonyokat a terepen. Nyilván több konzultációra van szükség, persze. Yeah, yeah, yeah. Thank you from your eyes. Köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon gyümölcsöző volt ez az eszmecsere, és mindannyian egyetértünk egy valamiben. Mindannyian szeretnénk az üzleti tevékenység bővülését látni. Azt, hogy ezt hogyan tudjuk elérni, abban vannak véleménykülönbségek. Hát Azonban úgy érzem, hogy az eszmecsere az itt főként az egy eurós induló tőke körül forgott, de ez csak egy aspektus, ne felejtsük el a többit sem. Tehát állapodjunk meg valamiben, amennyiben mindannyian egyetértünk, próbáljunk egy olyan módot kidolgozni, amelynek a segítségével a hitelezők és a dolgozók számára biztonságos, a befektetők számára biztonságos módon tudjuk könnyíteni a társaságok határokon átnyúló tevékenységét. Ezt eh, tudom támogatni, a, de oly módon, hogy senki ne járjon rosszul. Mm, szívesen meghallgatom az árnyék előadókat nyitott módon, eh, valóban hogy megtaláljuk a legjobb módját annak, hogy segítsük a cégeket ebben. Köszönöm, hogy az elnök, elnök asszony, és hogyha jól értem, akkor december 16-áig elkészül a jelentése. Nagyon köszönöm ezt a munkát. Nos, pláne most, hogy ilyen heves vitát folytattunk arról, hogy a kis és középvállalkozásainkat hogy segítjük abban, hogy az egységes piacon tudjanak tevékenykedni. A következő a be nem jelentett munka témája, az ezzel kapcsolatos visszaélések és ezeknek a e, megszüntetése. Denis Dénnek a bizottság részéről át is adom, képviseletében át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. A benne jelentett munka tulajdonképpen a korrupcióhoz hasonlítható. Hogyha ez így beindul valahol, akkor ugye nagyon nehéz, hogy a többi cég kimaradjon belőle, mert nyilván az előnyeit az a cég fogja élvezni, amelyik ezt alkalmazza. Ugye kevesebbet fizet a dolgozóinak, akkor a többiek hátrányba kerülnek, és ők is kénytelenek így eljárni. Nagyon sok kis és középvállalkozástól hallottam ezt, hogy nem szeretnének nem bejelentett dolgozókat foglalkoztatni, de hát nem tehetnek mást, mert a versenyképességük különben gyengül. Ha egy picit csendesebbek lennének a teremben, elnök asszony, akkor az engem segítene. Tehát, egyesítve erőinket, azt hiszem küzdhetnénk a be nem jelentett munka ellen. Egy platformra lehetne emelni ezeket a helyszíni vizsgálatokat, amelyeket a tagállamok a saját területükön végeznek, ez egy jó javaslat. Több megjegyzésem is lenne ezzel kapcsolatban egyébként, és nagyon rövid leszek, mert hát nyilván mindenki el tudta már olvasni ezt a jelentést. Engem inkább a képviselők reakciói érdekelnének. Az első dolog, politikailag nagyon fontos ez a téma, és éppen ezért ki kellene emelni azt, hogy ez csak a sok-sok intézkedés közül, lehetséges intézkedés közül csak az egyik tehát ez a platform, ahol együttműködnek a helyszíni vizsgálatok végrehajtói, és így tovább, nem jelenti azt, hogy nem nézzük meg a jogszabályalkotási megoldásokat. És hogyha jól tudom, ugye akkor ez a szakbizottság is így gondolja ezt, de azért szeretném megerősíteni a bizottság részéről, hogy ez egy széles, egy nagyobb átfogó csomag része. És aztán pedig mivel ez a téma ennyire kényes és ennyire nagy jelentőségű politikailag, ezért lenne jó, hogy ha az Európai Parlament képviselője is részt vehetne a platform munkájában. Szeretnénk éves jelentést kapni arról, hogy ez a platform hogyan működik, és hogyha kiderül, hogy nem úgy működik a platform, mint amennyire szerettük volna, akkor befolyásolni tudjuk az összetételét, és így tovább. Tehát ez az éves jelentés tétel, ez nem csak egyfajta rutinszerűen elkészített jelentés kellene, hogy legyen, hanem folyamatos vizsgálat, hogy hogyan tudjuk javítani a platform munkáját. Ami a a hatályt illeti, nem tudom, hogy a be nem jelentett munkát, illetve a az önálló munkavégzést sorolta csak ide, de mondjuk a, meg, megtév, a fizetése kapcsolatos hamis adatok benyújtását, vagy a megtévesztő módon bejelentett munkavégzést miért nem, tették, miért nem vették ide be a platform feladatkörei köz, közé, hiszen ez is komoly károkat okoz. Én a gyakorlati tevékenységekre nagyobb hangsúlyt helyeznék, mert hát tudom, hogy ugye a szakértők találkozása az nagyon fontos, hogy a bankterületen, az igazság és belügyi témában is volt ilyen, de ez nagyon jó egyébként, mindenki nagyon szereti ilyen ülésekre eljárkálni, mert szépen megvitatjuk a fontos kérdéseket, de az az igazság, hogy az üres, tehát ez nem elég, a puszta beszéd nem elég, azt kell megvizsgálni, hogy a helyszíni vizsgálatok az hogyan, azok hogyan tudják egymást segíteni, ezek a szervek, a munkahogyi ellenőrzést végző szervek hogyan tudják egymást segíteni. És hát ugye Brüsszelből uh, információs kampányokat indítani az nem annyira hatékony. Szerintem a szociális partnerek segítségével sokkal hatékonyabb lenne, hogyha ezeket a tájékoztatási kampányokat maguk a tagállamok dolgoznák ki a helyszínen, és ők indítanák az egyes tagállamokban. A szociális partnerek aktív bevonása rendkívül, nagyon font, rendkívül fontos a platform tevékenységébe, különösképpen nemzeti szinten hiszen sokszor előfordul, hogy a szociális partnerek komoly szerepet játszanak a szabályok betartatásában. A szociális partnerek ugye elsődleges felelőssége valamennyi tagállamban az, hogy megakadályozzák ezeket a jelenségeket, tehát a hamis adatok benyújtását, a nem bejelentett munkavégzést, és így tovább. Tehát ők azt próbálják elérni, hogy ne történjen már meg eleve az, ami ellen itt most küzdünk. Sokkal hatékonyabban is fel tudnak lépni, tehát ezért nagyon fontos a helyi szinten a szociális partnereket befonni. Röviden ennyiről szól tehát a jelentésem, és kíváncsian várom a többiek véleményét, hogy mit gondolnak. Áven Stefan. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, hadd hangsúlyozok néhány dolgot. Először is harcolnunk kell a be nem jelentett munkavégzés ellen. Ez egy nagyon komoly probléma. A, mindenek előtt az adóbevételek és a társadalombiztosítás kérdéseit a mérvadó, ez a tagállamok illetékességébe esik, nem szabad, hogy ezek az illetékességeket európai szintre tolódjanak el. Azért hangsúlyozom ezt, mert platformról beszélünk, de lehet, hogy ez egy lassú elmozdulást eredményezne a kompetenciák eltolódása felé. A platform a jó gyakorlatok megosztására irányul, ez hasznos is lehet, ugyanakkor azonban látni kell, hogy a tagállamoké a felelősség ezeken a területeken. Ez teljesen egyértelmű, és remélem, hogy ebben nem lesz változás. Hadd tájékoztassam önöket arról is, hogy a tagállamoknak már van kialakított álláspontjuk a platformmal kapcsolatosan, hangsúlyozzák, hogy nem áll rendelkezésre elég egyértelmű információ arról, hogy a platform működése és a be nem jelentett munkavégzés csökkenése között lenne összefüggés, és emellett vannak aggályok, amelyek a költségvetési vetületre irányulnak, ami több mint két millió eurós tétel. Köszönöm. Maria Grappini. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az sznd és az Imkónak, amiért bizalmat szavaztak nekem, és amiért én lehetek az árnyék jelentéstevője a témának. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is, nagyon jó volt az együttműködés. Természetesen szükség van egy ilyen platformra, hogy javítsunk az eddigi helyzeten. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek még egyszer, hiszen az egyeztetések után elfogadta az SND javaslatait is. Mi elsősorban úgy gondoljuk, hogy éves jelentéstételre van szükség, nem elég, hogy négy évente készüljön jelentés a platform részéről, és fontos, hogy a parlamentet is bevonják ebbe a munkába. Én azt hiszem, hogy ennek a platformnak lehetősége nyílik arra, hogy kapcsolatot teremtsen az egyes tagállamok között kötelezővé kell ezt tenni, az önkéntesség itt nem elegendő, hiszen önkéntes alapon nem tudunk célt érni. Azáltal, hogy a platform révén összekapcsoljuk a 28 tagállamot, és még egyszer mondom, fontos, hogy a parlamentet is bevonják a munkába egy erre kijelölt személy által, és a szociális partnerek bevonására is szükség van. Így tudjuk elérni azt, hogy csökkentsük a be nem jelentett munkavégzést. Teljesen megszüntetni ezt a gyakorlatot szerintem nem tudjuk, csökkenést elérni azonban tudunk. És persze a bevált gyakorlatok megosztása is fontos. Remélem, hogy a szakbizottság támogatni fogja a javaslataimat. Nyilván van itt még némi teendő, erről beszéltem a jelentéstevővel is, vannak még dolgok a szövegben, amelyek nem elég pontosak. Szerintem nem állhatnak ilyen olyan dolgok a szövegben, mint hogy például, vagy talán, mert ezek értelmezési lehetőséget biztosítanak. Köszönöm szépen. On behalf of the... E- az ECR részéről az árnyék jelentéstevő nincs itt, de felolvasom a feljegyzéseit. Elvileg támogatjuk a platformot, és a be nem jelentett munkavégzés és a megtévesztő módon bejelentett munkavégzés felszámolását is fontosnak tartjuk elvileg, de a kötelező jellegű részvétel kapcsolatosan aggájaink vannak, hiszen itt tagállami kompetenciákról van szó. A néppárti árnyékjelentés tevő által felvetett említett gondolatok nagyon fontosak ebben az összefüggésben. Fontos, hogy biztosítsuk, hogy az adófizetők számára biztosítsuk, hogy a helyzet megfelelő legyen, és a helyzet nyilván nem megfelelő a számukra, ha be nem jelentett munkavégzés történik nagy arányban. Valóban gyors, hatékony adat forgalomra, adacserére van szükség, ezzel támogatva a jó gyakorlatok elterjedését. De itt is megint adókérdéseket érint a dolog, ez is nagyon érzékeny, és érzékeny ez az adatvédelmi kérdések miatt is, főként, hogyha pénzekről van szó. Úgyhogy ezt be kell ágyazni egy szélesebb körű adatvédelmi megfontolásba. Azt is tudnunk kell, hogy az adatcsere, az adatforgalom nagyon költséges is lehet, itt az arányosság elvének érvényesülését kell szem előtt tartani. Úgyhogy erre vonatkozóan módosítókat fogunk kidolgozni. Alde, Kálesz asszony, köszönöm szépen. Tornai asszonyt helyettesítem, az ő véleményét fogom felolvasni. Elnézést kér, amiért nem tud ma itt lenni de az EMPL szakbizottságban is alelnök, és próbál részt venni mindkét szakbizottság munkájában. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, amiért megszövegezte a javaslatot. Általában véve támogatjuk az új platformot, hiszen bevonja a különböző érintett hatóságokat és a szociális partnereket is a munkába. Fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok megosztását és a határokon átnyúló együttműködést a be nem jelentett munkavégzés csökkentésében. A platform lehetővé teszi a tagállamok közötti együttműködést és azt, hogy tanuljanak egymástól. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a platformnak figyelembe kell vennie a már létező fórumokat, tiszteletben kell azokat tartani, és fontos, hogy ne jöjjenek létre átfedések. Különböző piaci modellek is érvényesülnek a különböző tagállamokban, ezért fontos, hogy a tagállamok határozhassák meg hogy az egyes, a platform egyes tevékenységeiben milyen mértékben kívánnak részt venni. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem ez egy valóban fontos terület, és a jó gyakorlat megosztása mögötti elgondolás tényleg nagyon fontos. Nem tudjuk, hiszen be nem jelentett munkavégzésről van szó, per definíció nem, de ez az, Euró GDP, az Európai Unió GDP-jének egy hatalmas részét teszik ki, és nyilván pénzügyi haszonszerzés áll a be nem jelentett munkavégzés mögött, adóelkerülés, társadalombiztosítási bevételektől esnek el a tagállamok, és ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a pénzügyekkel egyébként is gond van. Minden tagállam saját kompetenciájába tartozik ez nyilván, de a jó gyakorlatok megosztása tényleg nagyon hasznos lenne. Kezdeni kell ezzel valamit, és hát tudjuk, hogy már évtizedek óta foglalkozik ezzel az Európai Bizottság, javaslatokat készít. Ebben a szakbizottságban sokat beszéltünk a szabályok betartatásáról is. Ez is egy olyan kérdéskör, amely szoros, szorosan kapcsolódik a be nem jelentett munkavégzéshez. Mindenképpen támogatást érdemel ez a kezdeményezés, és még egyszer mondom, a jó gyakorlatok megosztása tényleg olyasmi, amit ennek a szakbizottságnak érdemes lenne támogatnia. Köszönöm. A jelentéstevő kér még egyszer szót, és köszönöm én is neki a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Teljes mértékben tiszteletben tartom a nemzeti kompetenciát, tisztában vagyok ezzel, hogy félreértés ne essék, és az Európai Bizottság is a javaslat kidolgozásakor nagyon odafigyelt arra, hogy tiszteletben tartsa ezeket a kompetenciákat. Ugyanakkor azzal is egyetértek, hogy nem lehet ez teljesen önkéntes alapú a részvétel ebben a, ebben a platformban, hiszen előfordulhat, hogy ha bizonyos tagállamok nem vesznek részt bizonyos tevékenységekben, akkor a gyakorlati együttműködés nem valósul meg a tagállamok között, erre már pedig nagyon nagy szükség van. Hollandiában például azt mondják az illetékes hatóságok, hogy bilaterális együttműködésre szorulnak, mert kell szorítkozniuk, mert nem tudják kihez forduljanak sok esetben, és nem egyszerű az együttműködés, és ezzel gyakorlatilag a bűnözők életét könnyítjük meg, hiszen ők azok, akik elsősorban hasznot húznak a be nem jelentett munkavégzésből. Szerint tehát elemi érdekünk Európában, hogy könnyebb legyen az együttműködés, a kapcsolatfelvétel és a részvétel. Szerintem az árnyék jelentéstevők még további eszmecserét kell, hogy folytassanak erről, de valahol a teljesen kötelező, illetve a teljesen önkéntes rendszer között kell megoldást találnunk annak érdekében, hogy előrelépés történjen. Emellett egyetértek a költségekre irányuló megjegyzésekkel is, hiszen nem akarunk szükségtelenül pénzt költeni, de némi forrásra nyilvánvalóan mégis szükség lesz. Köszönöm, és várom a módosításokat és a további eszmecserét. Köszönjük mondja az elnök, köszönöm szépen az eszmecserét, a vitát. Az utolsó napi rendi pontunk pedig abból áll, hogy meghallgatjuk a bizottság képviselőjét, aki a tisztességtelen üzleti gyakorlatról számol be az élelmiszerellátási lánc vonatkozásában. Köszönöm szépen, hogy visszajöttek ma hozzánk, hogy válaszoljanak a tegnap feltett kérdésekre. A jelentéstevő tegnap küldött nekem egy e-mailt, amelyben elmagyarázta, hogy ma vissza kellett repülnie Lengyelországba, nagy hirtelenséggel, és azt kérte, hogy mondjam el a bizottság képviselőjének, hogy meg fogja hallgatni a válaszait, a webstreamingen keresztül, és az asszisztense is itt van a teremben, aki feljegyzéseket készít majd arról, hogyha esetleg valaki más még hozzászólna a témához. Hogyha a jövőben hasonló dolog történne bárkivel, és valaki ilyen módon szeretne üzenni, akkor én ezt természetesen megteszem. Tehát e-mailben el lehet nekem küldeni az ilyen jellegű üzeneteket bizottság kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy visszatérjek a kérdésekre, illetve válaszoljak azokra. Um, in, in the order. Megpróbálom olyan sorrendben megválaszolni ezeket a kérdéseket, amilyen sorrendben annak ide, tegnap feltették őket. Kezdem a raportőről. Ő említette a félelem faktort, és azt kérdezte, hogy a bizottság milyen módon próbálja ezt kezelni. Illetve feltette a kérdést, hogy egy önkéntes részvételen alapuló kezdeményezés milyen módon tudja a félelemfaktort kezelni. A bevezetőmben is említettem, hogy ez a félelem, mint tényező, valóban megnehezíti a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok végrehajtását, illetve a tisztességtelen gyakorlatok elleni fellépést. Ezek a kereskedelmi kapcsolatok általában hosszú távú szerződések alapján léteznek, és gyakran az egyik fél erősen függ a másik féltől ebben a szerződéses kapcsolatban. Ilyen esetekben normálisnak tekinthető, hogy a gyengébb fél eh, attól tart, hogy amennyiben fellép, akkor eh, és gyakorlatilag a raportőr is utalt arra, hogy volt egy olyan tanulmány, amely erre, ezt a témát már elemezte, és a konzultációk során, valamint a válaszokból is kiderült, hogy ebben az esetben tarthat a gyengébb fél attól, hogy valami fajta bosszú áldozata lehet. A let's say, credible um, possibility to, to have... A bizalmasság kérdése, illetve a felvetések hitelessége egy másik kérdés olyan végrehajtási rendszert szeretnénk, amely lehetővé teszi a bizalmasan vagy titkosan tett bejelentéseket, a panaszokat kezelő hatóság pedig hivatalból is indíthat vizsgálatokat, eljárásokat adott esetben éppen egy ilyen bizalmasan tett bejelentéstől indítatva. Most akkor áttérnék Sánalova asszony kérdéseire. Ő azt kérdezte, hogy hogyan lehet kezelni azt a problémát, hogy a mezőgazdasági termelők nem csatlakoztak a kezdeményezéshez, illetve a KKV-k is csak kis számban csatlakoztak. Ez bizonyos fenntartásokat kelt a kezdeményezés életképességével kapcsolatban. Ahogy tegnap is mondtam, valóban az, hogy a mezőgazdasági termelők nem csatlakoztak, ez egy gyengéje ennek a kezdeményezésnek. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövőben alakulhat még úgy a dolog, hogy a mezőgazdasági termelők szervezetei csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, mert azt látjuk, hogy nemzeti szinten a hasonló platformokhoz végül is csatlakoztak. A KKV-k részvétele szintén egy olyan dolog, ami minket is aggaszt. Ennek a kezdeményezésnek tagja kell, hogy legyen valaki ahhoz, hogy közvetlenül hasznot húzzon a kezdeményezésből. Közvetlenül egyébként szintén húzhatnak hasznot a közvetve, bocsánat, közvetve a, húzhatnak hasznot a KKV-k, abban az esetben, hogyha a kezdeményezés alapjául szolgáló elveket a kezdeményezésben résztvevő felek kiterjesztik a részt nem vevő felekkel tartott szerződéses viszonyaikra is. Felmerült még egy kérdés a kiskereskedők áréséről, illetve arról, hogy a fogyasztók milyen mértékben szenvedhetik el ezeket a kereskedelmi, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. A bizottság kialakított egy olyan eszközt, amelynek révén az élelmiszer állak monitorozhatók. Itt nem annyira a kiskereskedelmi árrést vizsgáljuk, hanem azt, hogy az árképzés hogyan történik az élelmiszerlánc hosszában. Nem rendelkezünk teljes körű adatokkal, de úgy véljük, hogy akár a haszonrésekkel kapcsolatban is találhatunk részleges adatokat. Ami a fogyasztókra gyakorolt hatást illeti, nem ez a kezdeményezésnek a fő célja, noha arra számítunk, hogy egy jól működő élelmiszerlánc hasznos a fogyasztó szempontjából is. Rosfor úr a mediátorok, tehát közvetítő személyek szerepét emelte ki e, a különböző tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépés során. E, ezeknek a szerepe az lenne, hogy tisztességes piaci viszonyokat teremtsenek. Egyes tagállamok alkalmazzák a mediátorokat. Ugyanakkor mi úgy véljük, hogy több megközelítés is lehetséges. Franciaországban létezik ez a közvetítés, valamint a brit grocery adjudicator is hasonló feladatokat lát el. Tehát több működőképes modell van. A lényeg az, hogy eredményorientáltak legyenek ezek a megoldások, rugalmasak és hatékonyak. Ez lehet az oka annak is, hogy van példa kombinált módszerekre is, tehát van olyan tagállam, ahol vannak önkéntes módszerek és jogalkotás is segíti ezt. Az önkéntes azt jelenti, hogy rugalmassággal próbálja kezelni a problémákat a kezdeményezés. Ez lenne egyébként a legegyszerűbb módja a kereskedelmi gyakor- tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépésnek. Érkezett egy kérdés arra vonatkozóan, hogy készítsünk listát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt így közelítik meg. Vannak olyan tagállamok, ahol inkább pozitív listára, tehát a, a jó gyakorlatokra koncentrálnak. A lényeg az, hogy engedjünk rugalmasságot a rendszerbe, mert egy merev fekete lista az nem tűnik a legjobb megoldásnak, mert még hogyha pontosságra törekszünk is, szinte lehetetlen, hogy a leg, ezeknek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak egy teljes felsorolását tudjuk adni, ráadásul hogy újabb és újabb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok is kialakulnak. A saját márkás fejleményekre is rákérdezett az egyik képviselő. Ezt természetesen figyelemmel kísérjük. Egyre növekszik ezeknek az aránya, az utóbbi években ezt láttuk. Ennek oka az, hogy a fogyasztók kevesebb elkölthető pénzzel rendelkeznek. Ilyen értelemben a saját márkás termékek elterjedése erre, a, erre reagál. A saját márkás termék gyártói panaszkodtak, elnézést, javítom magam, más márkák, más márkák, tehát nem saját márkás termelők panaszkodtak arra, hogy a saját márkás termelés során üzleti titkok sérülhetnek. Nyilván megint csak a legjobb gyakorlatot lehet cserélni. Ebben a vonatkozásban is a legjobb gyakorlat nyilván az, hogy egy tisztességesen működő cég nem sért üzleti titkokat. A főigazgatóság készített egy tanulmányt az élelmiszerlánc innovációjáról, és ez a tanulmány terjedelmesebb formában kitér a saját márkás termékek térhódítására. Azt gondolom, hogy ezzel talán minden kérdésre reagáltam, és köszönöm is a lehetőséget, hogy ezt megtehettem, amennyiben van még további kérdés, azokra is válaszolok. Két képviselő van még itt, Olga Senalova kap először szót. Za ty odpovědi eh, chyběla mě tam bohužel. Köszönöm szépen. És köszönöm a válaszokat. Én feltettem még egy további kérdést is a belső piacról, ahol mondjuk multinacionális társaságok is tevékenykednek, és az egyes tagállamokban másfajta tevékenységeket folytathatnak. Szeretném, hogyha ezt egy picit pontosítaná. Köszönöm szépen, elnézést kérek, elfelejtettem ezt a kérdést, hangzik a válasz. Tehát erről megfeledkeztünk, de ez tényleg nagyon fontos szempont, és ezt is megvizsgáltuk a belső piac szempontjából, ez igaz. Ahogy már tegnap is mondtam, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok általában a helyi szinten jelennek meg. És hát ezért a helyi szinten kell őket kezelni, az is igaz a tagállami szabályozással. Ettől függetlenül azzal is tisztában vagyunk, hogy itt felmerülhetnek még további kérdések. Tehát például, hogyha koordinációra, hogy szükség van-e a koordinációra, hogyha a tagállami szinten megvannak a megoldások és a célkitűzések, akkor is hasznos a koordináció. Egy valami világos. A kép nagyon is töredezett. A teljes harmonizáció harmonizáción túl még az is fontos, hogy semmi ne potyogjon ki a tagállami szabályozásból tehát, hogy ne lehessen játszani a jogi kiskapukkal. Ez aggályokra ad okot, ugyanis az úgynevezett fórum shoppinggal kapcsolatban kaptunk panaszokat, tehát hogy ugye szépen lehet válogatni, hol milyenek a szabályok, vagy hol nincsenek szabályok egyáltalán, és ezt eh, kell megvizsgálni, tulajdonképpen ez itt a töredezettség jelensége, ami tényleg világos, Azonban lehet, hogy túlságosan drasztikus lenne az, hogyha egyszerűen a harmonizációval próbálnánk ezt elintézni. Elő kellene segíteni azt, hogy kialakuljon egyfajta egyetértés arról, hogy melyek a követendő jó gyakorlatok. Ettől emellett a tagállami együttműködést nagyon fontosnak tartom, tehát próbáljuk azt garantálni, hogy a rendszerekben ne legyenek hiányosságok. Thank you for coming. Köszönöm szépen, hogy eljött a ma délelőtti ülésünkre is. Nagyon jó, hogy most választ tud adni a kérdéseinkre, és elnézést kérek, hogy nincs itt több kolléga. Hát nyilván eh, hallott már az önkéntes megközelítésről, illetve a kötelezőről is. Én szerintem ezen a területen, aminek a jelentősége folyamatosan növekszik, tényleg nagyon fontos, hogy a helyes intézkedéseket és lépéseket tegyünk meg. Ebben a szakbizottságban is sokat beszéltünk a pontos végrehajtásról, de egy valamire hat érje ki, hogyha jól értettem, akkor önök is felelősek ugye a kiskereskedelmi területen a magas szintű munkacsoportért. Ugye ez is nagyon fontos, mert a kiskereskedelmi terület is a célkeresztjében van annak, amiről ugye most itt beszélünk, tehát szeretnénk erről egy picit többet hallani, hogy ez a magas szintű munkacsoport hogyan foglalkozik ezzel a témával, nem tudom, hogy a napirendjükön van-e, vagy mit kezdenek vele, ez nagyon hasznos lenne nekünk. Én a parlamentben elnököltem egy olyan eseményt, ahol a kereskedelmi területek szereplőit hívtuk meg. Tegnap mezőgazdasági szektorban tartottuk ugyanezt ugyanis nagyon érdekes volt a szereplők véleményét meghallgatni erről a kérdésről, a kérdésről ami mindenkit érint. Válasz. Igen, valóban felelítottuk ezt a magas szintű munkacsoportot a kiskereskedelmi térségben, a szektorban. Most volt egyébként a cselekvési tervek kapcsolatos nyomonkövetési ülés, a kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozóan is már megvan a cselekvési terv, azonban a magas szintű munkacsoport tevékenysége még nem érintette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, egész egyszerűen ez abból fakad, hogy mennyi, milyen időkeretekben vagyunk. Júliusban jelent meg a bizottsági közlemény, és most kezdtük el ugye a munkát, most kezdtük felmérni, hogy az önkéntes rendszerek hogyan működnek, és most kezdtük el a tagállamokkal is ezt megvitatni tehát eddig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok még nem az első prioritást jelentették a magas szintű munkacsoport napirendjén. Hogyha egy kicsit eltérhetek a mai témánktól, akkor gyorsan elmondom, hogy az egyik fontos kihívás a magas szintű munkacsoport szerint az a, a digitális átalakulása a kiskereskedelmi ágazatnak. Tehát itt nagyon komoly szerkezetváltás zajlik, ahogy mindenki igazodik a digitális korhoz és a digitális kor körülményeihez. Ehhez egyébként nagyon szorosan kapcsolódnak azok a problémák, amelyeket a kis és középvállalkozások tapasztalnak meg. Tehát válaszolva a kérdésére, még nem került föl a munkacsoport napirendjére eh, ez a téma, de az erre vonatkozó magyarázat azt hiszem érthető, és egyébként az időzítés is egy, tulajdonképpen a magyarázat egy része. Hát idén a, az önkéntes rendszerek felmérésén dolgozunk, megnézzük, hogy ezek hogy működnek, hogy európai szinten hogy működik a kezdeményezés, meg ugye nemzeti szinten is, meglátjuk, hogy mik lesznek a nemzeti jogszabályi válaszok, illetve hogy hogy működnek a nemzeti jogszabályok, és ezután tudunk tovább lépni. Tehát azt hiszem, most még nem jött el az ideje annak, hogy ezzel a kérdéssel tudjunk foglalkozni. Tehát először le kell, hogy zárjuk ezt a kiértékelési munkát, hogy utána majd a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat fel tudjuk venni a napirendre. Thank you very much. I'm sure that the... Nagyon szépen köszönjük. Biztos vagyok benne, hogy a képviselőkben még sok-sok kérdés fel fog merülni a további munka során a jelentés elkészült és a módosítások megfogalmazása során. Köszönöm szépen az eddigi két válaszokat, és biztos vagyok benne a képviselők közvetlenül is meg fogják önt majd keresni. El kell mondanom, hogy a következő ülés január 21-én lesz reggel 9 órakor. Köszönöm.